Gut, äh, liebe... Nos, kedves kollégák, úgy vélem, hogy itt az ideje, hogy elkezdjük a munkát. Ugye 5 perccel múlt fél, ezzel megkezdhetjük az ülésünket. Itt az ideje. Örülök annak, hogy ma lehetőséget kapunk arra, hogy egy félidős felvizsgálata tejtsük meg a kereskedelmi stratégiánknak, ezért aztán azok az egyetemi hallgatók, akik nemzetközi politikát tanulnak, és nemzetközi kereskedelmet Párizsban, éppen a legjobb helyen járnak. Üdvözlöm őket itt a szakbizottságban, üdvözlöm Önöket. Egyszerűen arról van szó, hogy a kereskedelem paraméterei az elmúlt évben jelentősen eltolódtak. Nem folytatunk vitát, eszmecserét a TTIP-ről, éppen ellenkezőleg számos vitánk van az Egyesült Államokkal acél, hormonkezelt hús, olíva, és folytathatnám és hát a WTO-n belüli együttműködés sem adott annyira, amennyire mi ezt eh, gondoltuk volna régebben. Egyre kritikusabb a nyilvánosságban folyó vita a kereskedelem politikáról, és hogy úgy mondjam, a globalizáció is megkérdőjeleződött, eh, a kérdés az is, hogy a globalizáció milyen hatásokkal jár, és hogy a globalizáció ígérete, miszerint mindenki jobban él majd ezen az alapon, tényleg sikeres lehet-e, vagy tényleg igaz-e, és hogy ehhez hogyan tudunk hozzájárulni. És nyilvánvaló vannak elvárásaink is a kereskedelem politikával kapcsolatban, hiszen változások vannak, Tulajdonképpen a vámokról önmagukban már senki sem folytat vitát napjainkban, inkább a kiegészítő elemek kerülnek szóba, amelyekkel szintén foglalkozik a kereskedelem politika. Az a kérdés, amit a Csille meg szerződés kapcsán vitatunk, életminőség, alóadó elkerülés, gender kérdések, ezek mind hozzájönnek kiegészítő elemként a kereskedelem politikához ezek lecsapódnak tehát a kereskedelem politikában. Ezek a követelmények összefüggenek azzal a kérdéssel is, hogy hogyan tudjuk őket átültetni egy gyakorlatban megfelelően végrehajtani, és hogy nem csak állítatos szavakat emlegessünk, hanem konkrétan materializálódjék ez az dolog. Megváltozott tehát a helyzet, és ez azt is jelenti, azt is végig kell gondolni, hogy a Trade for All stratégiát ki kell -e bővítenünk, frissítenünk kell, -e, tovább kell -e fejlesztenünk, ezért jöttünk ma össze. Egyrészt Cecilia Malmström, üdvözlöm, nagyon örülök, hogy eljött, az első panel résztvevője ő, illetőleg Rőtig úr, az Uni Europe regionális ügyvezetője, Abruzzini úr is a körünkben van, aki az Aero Chambers ügyvezetője, igazgatója, és Claire Gemage, professzorasszony a Bristol Law School képviseletében. Tehát úgy gondolom, hogy kiváló panel ez, és kiválóan alkalmas arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk. Én csak a bevezetőt tartom, nem vagyok előadó. Ennek következtében meg is adom a szót Cecilia Malmströmnek. Köszönöm szépen, Bernd. Igen, tisztelt panel előadók, képviselők, hölgyeim és uraim, örülök, hogy meghívtak, és nagyon időszerű ez a vita a mai napon nyilvánvalóan számos témát felvetett már ön is, ami kihívást a jövőre nézve. Én most azzal kezdeném, hogy egy áttekintést nyújtsak arról, mi történt a Trade bemutatása óta, és akkor később erről beszélhetünk, és túlmehetünk ezeken az alapvető kérdéseken. És időszerű a ma megrendezett vita, hiszen nagyon jó panelt tudtak összehozni oda fogunk figyelni rá, amit hallunk, és a kereskedelem politika alapos értékelés alásik a bizottságban, és a következő hetekben nem állunk meg. Természetesen, de egy pillanatra odafigyelünk arra, meddig jutottunk, és mennyire jutunk, igyekszünk értékelni a helyzetet. Ugye általában az érzésem Európával kapcsolatban jobb, a gazdaság fejlődik, növekszünk, csökken a munkanélküliség szinte valamennyi tagállamban. Az EU bemutatta, bebizonyította, hogy nyitottak vagyunk a üzletkötésekre, és az üzenetünk az a világnak, hogy folytassunk kereskedelmet, ez egy jó dolog. Persze ezer problémánk is van, és nem lehetünk távolról sem önteltek pillanatnyilag, hiszen van egy további probléma is megmaradt. Ön is említette, számos polgár úgy érz, ne, nem érzi úgy, hogy a kereskedelem jó neki, vagy az ő érdekében történik a kereskedelem, és biztosítanunk kell, hogy a kereskedelem mindenki szolgálatában áll. Ez tehát a Trade for All közlemény egy víziót tartalmazott, amikor ezt bemutattuk, és ez arról szól, hogy a kereskedelmi politika az EU polgárok érdekében van a vállalatok érdekében, és a munkavállalók és a fogyasztók érdekében egyaránt. Két évvel ezelőtt történt ez, és itt az ideje, hogy most megnézzük, meddig jutottunk. Én elmondanám, mi mit tapasztaltunk, mit láttunk, és önök elmutatják, hogy hogyan gondolkodnak, hogyan haladtunk, hogyan ami hatékony és ambiciózus agendánkkal, fogyasztóvédelem, szociális védelem, környezetvédelem is egyre fontosabb ennek keretében, és a partnereinkkel hogyan boldolunk ezekben a kérdésekben, és hogyan tudunk bizalmat kialakítani, és jó vitákat folytatni itt egy szal, a, a szakpolitikánk célja, hogy kezelni tudjuk ezeket a kérdéseket. A különböző érintetteket bevonjuk éppen ezért, akik kísér, figyelemmel kísérik, ami történik. Hol halottunk, és hol van még bőven dolgunk egy néhány fontos pont. A kereskedelmi politika hatékony kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy sikeresen boldoguljunk a kihívásainkkal, a feladatainkkal, és kezelni tudjuk a gazdaság itt az szolgáltatások és az áru kérdése, aztán regionális kereskedelem egyre fontosabb. Nyilvánvalóan a régió közti kereskedelem itt eh, megkötöttük a megállapodást eh, Japánnal és Kanadával, és ez eh, most éppen most lépett hatályba. Az elkereskedelem, digitális kereskedelem is szóba került a tárgyalásunk során, még a WTO-ban is ebbe az irányba indultunk, és Buenos Airesben egy néhány héten belül ezzel fogunk foglalkozni a végrehajtásra jobban figyeltünk. Mostantól évről évre felülvizsgáljuk, meddig jutottunk a kereskedelmi egyezményeinkkel, és most egy új jelentés született meg, és valóban érezhető hatásai vannak a megállapodásoknak, jelentősen növekedett számos területen az export, de még több feladatunk van, hogyha az összes lehetőséget ki akarjuk aknázni, ezért dolgozunk önökkel együtt az Európai Parlamenttel, de más partnereket is bevonunk a végrehajtás során, az tagállamokat például. A kis és középvállalatokra külön figyelünk, hogy éljenek a lehetőségeikkel az egyezmények keretei között. Egy külön fejezet van a japán egyezményben, és mexikói egyezményben is lesz egy ilyen. Egyébként pedig még biztosítani kell, hogy a végrehajtás jó legyen a kereskedelemnek, bennünket kell szolgálnia, tisztességesnek kell szolgálnia, és biztosítani kell, hogy mindenki a szabályok szerint játszik. A diszkriminációt az EU fellépőkkel szemben meg kell szüntetni, mindenféle eszközt meg kell ragadnunk a véton keresztül. Ide tartozik a választott bíráskodás és a vitarendezés egyéb formái 2016-ban 20 piac hozzáférési pontot oldottunk meg, 4,2 milliárd euró értékben foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Ez komoly terhet és akadályt jelentett. A kereskedelmvédelmi eszközeinket erősítjük, ezzel együttműködünk az Európai Parlamenttel is természetesen, és remélem, hogy év vége felé eljutunk oda, hogy azt mondhatjuk, hogy ez működik is. A második pillér az értékek, ez azt jelenti, hogy mindenek előtt a kereskedelmi egyezmény nem vezethet oda, hogy a környezeti, munkajogi, fogyasztóvédelmi és szociális védelmi sztendegyeink csökkenjenek. Ez nem lehet, ez nem kerülhet bele a kereskedelmi egyezménybe, mert megőrizzük ezeket a sztenderdeket a környezeti fronton. A japán egyezménye az, amely kifejezetten a, foglalkozik a párizsi klíma megállapodás végrehajtásával, és a jövőben ezt mindenhova szeretnénk belefoglalni. A fenntartható fejlődési rendelkezések szerepelnek mindenhol a fenntartható fejlődés, az unilaterális, preferenciális rendszereink része is, amikor megkötjük a megállapodásokat, és vonatkozik ez a GSP pluszra, illetőleg a fegyverkereskedelemre is. Még megvizsgáljuk, hol vannak aggájaink, és felfüggesztettük a Tajfölde folytatott kereskedelmi tárgyalásainkat ebben az ügyben, és önöket is bevonjuk, hogyan tudjuk a fenntartható fejlődési fejezeteket tényleg végrehajtani. A gyakorlatban ez fontos számunkra. Megnézzük, hogy a kereskedelem politika hogyan lehet egy segítség a korrupció ellenes fellépésben, elősegítjük például ezt egy fejezet keretében a mexikói egyezményben, hogyan tudjuk erősíteni a tisztességes és etikus kereskedelmet, és a nők szerepét is a kereskedelemben szeretnénk külön vizsgálni. Éppen most kezdtük a tárgyalásokat Csillével, és itt egy első alkalommal kerül egy gender fejezet a kereskedelmi egyezménybe majd és beszélnünk kell még önökkel együtt, konkrét eredményeket értünk el, tehát a konfliktusos ásványok szabályozását, tantalum és más ritka fémek esetében beszélnünk kell még erről, aztán jó, illetve a halálbüntetést vagy a kínzást elősegítő eszközök exportját is foglalkozzuk, és Pillanatnyilag 58 ország kapcsán merülnek fel ezek a kérdések. Beszélnünk kell még egy további kérdésről, amikor, hogy mi a, a, a transzparens kereskedelemről. Itt is haladunk természetesen. Önök nagyon támogatnak bennünket ebben a kereskedelmi megállapodásokat világosabbá, átláthatóbbá kell tenni, és az át, az összes új tárgyalási szöveget közzétesszük, a fordulók után a magyarázatokkal és háttéranyagokat is biztosítunk, és mindez megtalálható egyetlen online platformon például a védelmi vizsgálatok, stb. is meg, tere, meg, megfigyelhetők itt. szerűen, szisztematikusan vizsgáljuk a mandátumokat, amiket a tanács kiad, a tíza SZETA esetében, és most Japánnal is ez történt. Úgy döntöttünk, hogy első alkalommal közzé tesszük a tárgyalási tervezetet az új-zélandi és ausztráliai tárgyalások kapcsán. Ezt megmutatjuk önöknek, de a nemzeti parlamentek is megkapják. Azon elkezdhetik vizsgálni a dolgokat, és persze a tanács elfogadtak, hanem olyan a tanács elfogadása során még lesz változtatás, de azért akkor is megkapják a struktúráját az elején, és érezni fogják, hogy mi történik a különböző szakbizottságok esetleg, vagy a nemzeti parlamentek szakbizottságai ezt megvizsgálhatják. Ez egy nagyon fontos lépés, ami a bizalmat erősíti, és demisztifikálja majd a kereskedelem politikát véleményünk szerint. Reméljük, hogy a legitimát reakció is erősödik ezek után a legfontosabb kezdeményezéseket, amelyeket kialakítottunk, közvitára bocsátottuk, és számos eseményt szervezünk, ahol a civil társadalom képviselői szólhatnak hozzá a témákhoz, és egy állandó tanácsadó testületet hozunk létre a civil társadalom képviselőivel, az érintettek képviselőivel, az összes kereskedelmi egyezmény kapcsán, és ők a saját konkrét, specifikus ismereteiket adhatják hozzá egy-egy témához Megreformáltuk egyébként a hír, híres ISTS-t, az vitarendezési eljárás kérdését. Nagy konzultációkra van szükség természetesen, és voltak is ilyenek és mihez vezetett ez a konzultáció? Egy újfajta megközelítés a Kanada, Vietnám és Szingapur esetében alkalmaztuk ezt, ez egy transzparensebb, egy megjósolhatóbb rendszert jelent, és egy multilateráliás ilyen kereskedelmi bíráskodási rendszer szeretnék létrehozni az egész világon, akár egy bíróság keretében is. És szeretnék biztosítani azt is, hogy ezeket az elveket bilaterális, regionális és multilaterális tárgyalásaink során érvényveri juttatjuk. A VTO természetesen sarokköve a mi munkánknak, az információtechnológiai egyezményt említhetnénk, vagy a kereskedelem könnyítési megállapodást is megemlíthetném, ez egy nagyon fontos lépés. A Trade for All elmúlt szeptemberben került szóba velük, és Juncker elnök úr beszélt is erről az unió helyzetéről szóló beszédében, hogy egyébként erről is részletekről is tudnánk beszélni, és el kell, hogy mondjam, elkezdtünk tárgyalni egy sor országgal egyébként, mindenhonnan ideig jutottunk, sok mindent sikerült megcsinálni, sok minden még megmaradt, amit meg kell csinálni, feladatokat, ezt önök is tudják, mit lehetne, várunk az ötleteikre, mit lehetne jobban csinálni jövőben, a kereskedelem nem zárul le, nincs vége, és nem önmagában áll, hanem egy virágzó Európa része, de hát a kereskedelem kereskedelmet aktív politikákkal kell kísérni, nemzeti szinten és európai szinten egyaránt, hogy alakítani tudjuk ezt a, a dolgot, és a globalizációt tisztességes keretek között tartjuk, és tényleges értékeket tudjuk képviselni egy szabályalapú rendszerben tehát a jövőbeli kereskedelem politika célja az, hogy az EU polgárok érezzék a globalizáció előnyeit, de bele is tudjanak szólni, segítsenek alakítani ezt. Egy olyan politikáról van szó, amely értékek alapján halad idehaza és a globálisan is, és ami a szövetségeseket, barátokat meghívja arra, hogy együtt alakítsuk ki ezeket a központi értékeket. A globális irányítás mellett ki kell tartanunk, folytatnunk kell a munkát ebbe az irányba. Egy sor bilaterális megállapodáson dolgozunk, és kialakítjuk a barátok egy körét, amelyek megépi, meg, megőrzik a szabályalapú globális Eh, szabad kereskedelmet, fontos a kereskedelem a gazdaság számára, de még keményebben kell dolgoznunk eh, magunk közt és más partnerekkel, hogy tényleg eleget tegyünk a polgárok érdekeinek és ebben még bőven van feladatunk, és örülök annak, hogy ezt együtt tudjuk elvégezni majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Cecília. Overview. <laughs> Yeah, yeah, yeah. There you are. Go. Yeah, yeah. It's working. Um, before giving the floor to the... Mielőtt megadom a szót a panel többi tagjának, emlékeztetnék arra, hogy a megvalósítás jelentésnek a jelentés tevője, és itt van Szájfi asszony. És második megjegyzésem, Természetesen a mai ülésünk webstreamingen követhető, és a vendégeink az interneten, a Twitteren keresztül is feltethetnek kérdéseket. Hashtag Trade Policy D a helyes cím. A jelenlegi helyzettől kaptunk áttekintést, illetve néhány gondolatot a jövőre nézve. Rőtig úr, parancsoljon, ön körülbelül 20 millió munkavállalót képvisel a szolgáltatási ágazatban, ez a leggyorsabban növekvő ágazat az egész világon is. Ön mit gondol mindenről? Természetesen én az Unió Európa eh, főtitkáraként vagyok itt, ez szolgáltatási ágazatban dolgozó a munkavállalók eh, eh, szervezete, ez egy globális szövetség is, és Langan úr elmondta, hogy itt 20 millió munkavállalót képviselünk minden olyan országból, ahol lehetőség van a szakszervezetekre. Ha megnézzük a kereskedelmet, akkor mi azt gondoljuk, hogy a kereskedelem szólhat a, a vállalkozásokról is, de a vállalkozások nem más jelentenek, mint a munkavállalókat, ők húzzák a hajót, úgymond. Természetesen ez legjobb esetben egy jó hajó, és nem rabszolgák ők, akik gályáznak, úgymond. Ha megnézzük a kereskedelmet, akkor fontos az elmúlt hét Göteborgi eseményre emlékeztetni, és az európai szociális pillérre. Azt gondolom, hogy ez a pillér nem csak Európát eh, érinti, hanem a mi megközelítésünket is tükröznie kell a kereskedelmet illetően, és itt az elvek meghatározóak. Ami a szakszerveket illeti a kereskedelmi politikák és kereskedelmi megállapodások, fontos, hogy a munkavállalók életkörülményeit javítsák, tehát nem pusztán a profittermelésről és a gazdasági növekedés erősítéséről van szó, hanem arról, hogy ez az emberekhez is eljusson. Tehát egy fel megközelítés szeretnénk, fenntartó megközelítés, szociális megközelítés, olyan megközelítést, amely a versenyhelyzetet is biztosítja, és a minőségre alapul, nem a szociális dömpingre. Éppen ezért egy olyan kereskedelmi politikára van szükség, amely az európai szociális modellt tiszteletben tartja. És fontos, hogy az európai e, szociális modellt a világ más részére is exportáljuk. Erre azért van szükség, mert ahogy a bizottság korábban elmondta, hogy a kereskedelmi politika kihívások azok, amelyekben meg kell, hogy bizonyak az állampolgárok. Ezt a bizalmat elveszítették, és vissza kell szerezzük a bizalmat. Amikor a TTIP-ről kezdtük a tárgyalásokat, akkor én azt gondolom, hogy ez túlságosan bonyolult, és senki nem foglalkozik vele, de pont az ellenkezője derült ki. Ami bennünket illet, szakszervezeteket, a kereskedelmi politikát eszközként kell, hogy tekintsük, amelyel a munkavállalók jogának sértését tudjuk megakadályozni, ahol EU-s kereskedelemről van szó. Szóval mindegy, hogy nem nagyvállalatok, multicégek, a kormányok vagy elvállalkozások végzik el mindezt. Én emlékszem, arra néhány évvel ezelőtt volt egy meghallgatásunk, Proszegóról ez egy magáncég, amely latin is e, tevékenykedett. Mit is e, szeretnénk elérni? Kulcsfontosságú e, pontokat szeretnék kiemelni a kereskedelmi politikák kapcsán, illetve általános kereskedelmi politikai témákat megemlíteni. Először is Fontos biztosítani azt, hogy a kereskedelem a politikus a megállapodások az európai szociális vívmányokat nem ássák alá. Hogyha megnézem a szolgáltatási ágazatot, akkor fontos, hogy a szociális és munkajogot tiszteletben tiszteletbe tegyék, illetve tiszteletben vegyék, illetve a kollektív szerződéseket. Ez akkor érvényes, amikor mi európai cégként lépünk fel, de a világ más részén is fontos, hogy ez így legyen. A kereskedelem megállapodások fontos, hogy a gyülekezés szabadságát, a kollektív szerződések kialakítását is erősítsék, és fontos lenne egy átfogó munkajogi fejezetet kialakítani a kereskedelmi szerződésekben, amikor a munkajogról, munkajogról beszélünk, akkor fontos, hogy ezek garantálva legyenek a megvalósításban is. És ennek mechanizmusát az államok között is látjuk, illetve a szociális partnereknél is. Ami szintén fontos, hogy az alap az ILO konvenció, az ILO standardjai, ezeket tiszteletben kell tartani, egy kicsit messzebb is kell tekintenünk, a munkakörülmények, a munkahelyi biztonság fontos szempont kell, hogy a fogyasztók szemben, hogyha más kontinensekről érkező termékeket fogyasztanak. Néhányan talán emlékeznek a, a bangladesi példára, amikor egy a, a, olyan pláza a, létezett, ahol tűzöttek, és nagyon sokan a, életüket vesztették, a fogyasztók egy része pedig Európában volt. Azt gondolom, hogy ha megnézzük a szakszervezeteket, akkor a civil társadalomnak nem csak a tárgyalásokba kell bevonódniuk, és itt történt előrelépés. Nagyon fontos, hogy a megállapodások monitoringjába a szociális partnerek és a fogyasztók is bekapcsolódhassanak. Fontos lenne egy átfogó szociális párbeszéd struktúrát kialakítani olyan országok között, amelyek a speciális szabadkereskedelmi megállapodások kerülnek kialakításra. Tehát fontos, hogy a szociális partnerek és a kollektív szerződések egy helyre kerüljenek. Ha megnézzük a szociális partnereket, Észak-Amerikát, Japánt nézzük, jó lenne, ha a szociális politika a kereskedelem politikához kapcsolódna, a szakszervezetek, a munkáltatók egymással párbeszédre kezdhessenek. Tehát ez még fontosabb, hogyha a globális ellátási láncot tekintjük, hiszen egyre nagyobb az integráció. Hogyha jó a szociális párbeszéd, akkor ez rendben van, ha Európában van ez így, viszont hogyha számos cég érintett ebben az egész világon, akkor mindent ugyanolyan standardoknak kell érvényesülni. Mi mit javaslunk? A szabadkereskedelmi megállapodásokat a legjobb gyakorlatok előmozdítására kell használni, a szociális és munkajogot továbbvinni, erősíteni, és egy zászlós kezdeményezés lehet, de az, hogyha léteznek az európai üzemi tanácsok, ha megnézzük az ellátói láncot, akkor azt gondolom, hogy a szakszervezeti mozgalmat eh, már most is rábírhatjuk erre. Ezt ők önkéntes alapon végzik, de jó lenne, hogyha európai szinten is megjelenne a kezdeményezés. A második pont, és ezek eh, a szakszervezetek általános aggályai egyrészt a vitarendezési rendszerek. Az ISDS-t eh, teljes mértékben elleneztük, az ICTS talán javítás lesz, de egyelőre ezt még nem támogatjuk, viszont fontos biztosítani azt, hogy a nemzeti rendszerek működnek. A tagországokban különböző jogrendek léteznek, és itt kell a jogi vitákat rendezni. Az ISDS-hez térünk vissza. Ez engem mindig a 19. század emlékezett Kínában, ahol az összes gyarmati hatalom és a polgára azt tehetett, amit akart, és egy nem vonatkozott a, a, az adott ország jogszabálya. Hát mi ezt nem szeretnénk, és fontos, hogy a tagországok megfelelő felügyeletet gyakorolhassanak, illetve hogy az aláírók biztosítsák azt, hogy a szabad kereskedelmi megállapodásokat megfelelően valósítják meg. Regular. Ugyanez igaz a jogalkotási koherencia szempontjából is a cégek között. Szerintem ez nagyon fontos. Ugyanakkor a parlament demokratikus jogait is védenünk kell. És ebből a szempontból azért vannak aggájaink. Nem feltétlenül a bizottság részéről, hanem más részről. Nézzük most a szociális kérdéseket. Én azt javasolnám, hogy a bizottság és az Európai Parlament, illetve a tagállamok a szociális partnerekkel együtt üljenek le egy közös asztalhoz, és tárgyalják meg ezt a kérdést. Használják ki a kereskedelmi politikát arra, hogy globálisan megfelelő körülményeket tudjanak teremteni szektoroktól függetlenül, de lehetséges, hogy szektoriális megközelítésben is el lehet mindezt kezdeni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Hát ez világos beszéd a szakszervezetek részéről. Amikor kereskedelem politikáról beszélünk, akkor nagyon sokszor az az érzésem van, mint hogyha azt gondolnánk, hogy a kereskedelem az csak a multinacionális cégek ügye, de ez nem feltétlenül van így. Hallgassuk meg a KKV-k részét, oldalát. Köszönöm szépen. Nos, hát a valóságban a kereskedelme kereskedelem nem csak a cégek, hanem a fogyasztók, az emberek, az egész társadalom számára nagyon hasznos. Mindazok számára, akik benne vannak az export láncolatban, vagy akár az import láncolatban. Szeretnék mindenképpen a biznisz szempontokra is utalni, ugyanis, hogyha külföldre értékesítünk egy árut vagy szolgáltatást, az alapvetően jó a verseny szempontjából is. Ez egy jobb ö, terméket takar, vagy jobb árképzést ö, takar, vagy pedig egy olyan ö, termékről van szó, amely nincs jelen még azon az adott területen. Nagyon egyszerűek a kereskedelem elvei, jobb, olcsóbb, vagy nem létező árut vagy szolgáltatást biztosítanak. Hogyha ezeket a perspektívákat tekintjük mérvadónak, akkor itt alapvetően nem csak kereskedelemről beszélünk, hanem az egész társadalom működéséről, és arról a világról szólnak ezek, amiben valójában élni szeretnénk. Ezt azért is mondom, mert én nem gondolom, hogy a kereskedelem minden gyógyírja lenne minden problémának. Ez egy eszköz, egy olyan eszköz, amelyet ugyanúgy alkalmazunk az otthoni piacokon is, vagy a hazai piacokon is, csak ebben az esetben ez határon átnyúló tevékenységet takar. Nem gondolhatjuk azt, hogy a kereskedelmi politikánk meg fog oldani olyan problémákat, amelyek rendkívül komplexek, és sokkal több mindenre kiterjednek, mint a pusztán kereskedelmi szempontokra. Az Európai Bizottság nagyon sokat tesz, annak érdekében, hogy a cégek, az európai cégek megfelelőképpen tudjanak hozzáférni a globális piacokhoz. Természetesen még jobb lenne, hogyha még többet látnánk, és az európai cégek olyan globális megoldásokban gondolnak, gondolkodnak, amely, amelyek révén tovább tudnak növekedni globális sztenderdek, globális piacok, mindenféle korlátok nélkül. Ez alapvetően nekünk tetszene, nekünk vállalkozóknak, mert ezen keresztül a vállalkozásaink jobban tudják szolgálni a fogyasztók érdekeit, igényeit. Vannak ennek a stratégiának igen fontos elemei. Arra gondolok, hogy globális szinten a gazdasági folyamatokat kell követni. Itt két konkrét elemre gondolok. Az egyik a szolgáltatási elem, amely egyre fontosabb szerepet tölt be, de ugyanakkor itt van a digitalizáció is minél inkább olyan szabályokat fogunk tudni megalkotni, amelyek átláthatóan, könnyedén fogják ennek a két elemnek az összehangolását lehetővé tenni, annál jobb lesz mindenki számára. Hogyha azt akarjuk megvizsgálni, hogy valójában ki is profitál mindebből, akkor szerintem Malmström asszony sem lepődik meg, hogyha azt mondom, hogy a, gazdasági, a gazdaságunk szövetetének egy részére jobban oda kell figyelni, és itt a kis és közepes méretű vállalkozásokról beszélek. Ők ugyanis csak az exporton keresztül kb. 6 millió munkahelyet hoznak létre csak az export szektorban, és majdnem egy harmadát az exportunknak, tehát az európai exportnak a KKV-k adják. Gyakorlatilag ebbe még nincs is benne a KKV-knak a beszállítói láncban betöltött szerepe. Tehát a KKV-k tulajdonképpen nagyon specifikus megközelítést igényelnek, oda kell rájuk nagyon figyelni. nem akarhatjuk azt, hogy minden egyes KKV exportáljon Európában. Ez nem így néz ki. Gyakorlatilag csak egy része lesz képes ezeknek a KKV-knak arra, hogy konkrétan közvetlen módon exportáljon, de ezeket viszont segítenünk kell. El is mondom, hogy milyen módon, hiszen erre utaltak a KKV-k is. Az egyik ilyen szabályrendszer a származásra vonatkozik, tehát a nyomon követhetőségre. Nagyon sok vállalkozás keres meg bennünket a kereskedelmi kamarákon keresztül, hiszen ez Európai Unióban a származási bizonyítványokat mindenhol kiadják egy nem preferenciális bizonyítványt szeretnének jobban ezek a cégek, de ez így nem valósulhat meg. Azért mondom ezt, mert a szabályok kialkudásánál nem is lenne azoknak értelme, hogyha ezt nem így kezelnénk. Hogyha ténylegesen komolyan gondoljuk azt, hogy a KKV-kat helyzetbe akarjuk hozni, akkor bizony a szabályokat, a származásra vonatkozó szabályokat egyszerűsítenünk kell. Emellett nagyon szeretnénk látni azt is, hogy egyszerű eszközök állnak rendelkezésünkre. Minden bizonyal emlékszik a biztos is arra, hogy van egy ilyen kalkulátor eszköz is, aminek a révén nyomon, nyomon követhetővé válnak a termékek, de bizony a cégek ezt nem tudják megvalósítani maguktól. Ezen keresztül viszont le lehetne egyszerűsíteni az egész üzleti közösség hozzáállását. A másik ilyen szabály az implementáció. Ez számunkra nagyon fontos, implementációs jelentést szeretnénk látni, de ez valójában a partnereink felé, harmadik országok felé is fontos. Miközben én úgy értelmezem, hogy saját magunk számára nincsen semmiféle ilyen implementációs útiterv. mintha a harmadik országok sokkal jobban tudnák kihasználni az előnyeket Európával, mint mi magunk az Európával való kereskedelemben. Hogyha visszatérnénk a bizonyítványok rendszeréhez, akkor gyakorlatilag 90 szá- kiderülne az, hogy ezeket a preferenciális bizonyítványokat használják a partnereink, miközben Európában maximum 70% ez az arany. arány. Tudom, hogy komplex ez a kérdés. Mi itt Európában nagyon bonyolultak vagyunk, de azért, hogyha hatékonyak akarunk lenni, akkor jó lenne, hogyha lenne egy saját roadmapünk vagy úti tervünk is. Ez hatalmas előnyhöz juttatna bennünket, mert akkor átlátható lenne az egész rendszer, és látnánk az előnyöket is. Egy másik fontos gondolat a KKV-kra vonatkozik. Kedves biztos asszony, ön is utalt erre. Ez egy nagyon fontos elementum, és kimondottan európai jellegű elem ez, Nagyon okos folyamatok révén sikerült ezt a világszerte a partnereinkkel is leegyeztetnünk, és ezt figyelembe is tudjuk venni a tárgyalások során. A KKV-kra vonatkozólag nem csak vertikális pillérekre kell gondolnunk. Számomra ennél is fontosabb talán az, hogy horizontális pilléreket építsünk be, nem csak vertikális pillérekre van szükség a tárgyalások során. És végül, de nem utolsó sorban, az átláthatóság. Ez ma sokkal jobban működik, de mondjuk ettől függetlenül még lehetne ezen javítani nem csak a dokumentumok megvalósításán keresztül, hanem úgy is, hogy minél hamarabb bevonjuk az érintett feleket ebbe a tárgyalási folyamatba. És ezen kívül pedig stratégiákat kell kiépítenünk az egész üzleti közösség részére. Köszönöm szépen. Következő előadónk Bristolból jön az autógyártás egyik központja Nagy-Britanniában. Három hozzászólást hallottunk egy sajátos szempontból. Most pedig a tudományos szempont következik ön. Hogyan látja ezt? Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai napon. Ez nagy megtiszteltetés számomra. És érdekes, hogy hogyan alak alakulnak a témák eh, itt a panelben, a transzparencia, a kis és középvállalatok hozzáférése különböző piacokhoz, jó, aztán a társadalmi értékek, amelyek szerepelnek a Trade for All szakpolitikai területen. A fejlődő országok kapcsán ez egy fontos dolog, ilyen módon alakított vita regionális szereplőként az EU. Ezt nem 28 tagállam nevében, pillanatnyilag még 28-an vannak, és ez azt is jelenti, hogy a regionális szereplő is, és igyekszik egy befolyás gyakorolni, egy normatív, általános szociális értékeket képviselő regionális szervezetről van szó, amit az üzleti perspektíva jelent általános szociális értékekről beszélünk, ezeket egy kontextusban kell látni, és az EU-nak van egy jogi rendszere a Lisszaboni szerződésen keresztül a 21. cikkel, vagy a harmadik cikkel párzomosan, és ez azt is jelenti, hogy a belső értékeinket externalizáljuk kifelé harmadik államokhoz szűdő kapcsolatokban. Ez nem csak a kereskedelemről szól természetesen, a kereskedelem egy közjószág, ez egy legitim dolog, és éppen ezért elszámoltathatóvá kell tenni az EU-t ebben a kérdésben. Meg kell nézni azt, hogy mennyire sikeres ez a Trade for All fellépés, és ez összefügg azzal, hogy hogyan hajtjuk végre a harmadik államokhoz fűződő kapcsolataink során az elképzeléseinket. Kezdjük először a globalizációval a globalizáció keretei között az EU-nak képviselnie kéne a saját értékeit. A WTO vezetőjét halljuk ma még később, ezért nem akarok a kereskedelem rendszerről beszélni. Inkább azt nézném meg, mit teszünk a kereskedelemmel a multilaterális keretek között a kereskedelem fejlődő országok kapcsán ezt a trade for all ezt nem izolálva láthatjuk, nem elszigetelve a trade, a kereskedelem egy, az általános kapcsolatok része, éppen ezért a trade for all egy politikai koherencia elve mentén kell olvasnunk a 2030-as agenda, a fenntartható fejlesztési célok figyelembevételő, ezek alapot jelentenek a fejlődő országhoz fűdő kapcsolatainkban az afrikai, karibiai és latin-amerikai országokkal foglalkozom a kutatásaim során, és meg kell nézni, hogy hogyan kezdődtek a szabadkereskedelmi megállapodásra folyó tárgyalások, és regionális fellépőként látjuk itt is az EU-t, és a következő 10-15 évben a növekedés 90%-a jó részt Európán kívül történik, majd éppen ezért más piacok előnyeit, lehetőségeit kiaknázni. egy kulcsfontosságú kérdés. A kereskedelmi megállapodások révén egy fokozatos megközelítés alkalmaz az EU, különböző fejezeteket tárgyal először, mint a környezet, de aztán vannak záradékok, emberi jogi záradékok, jó kormányzási záradékok, és ezzel saját értékeit kívánja érvényre juttatni az EU kifelé. Ez egy sikeres dolog, megfelelő erkölcsi hátteret is biztosít a szabadkereskedelmi megállapodásokhoz. Azonban a fő probléma a szabadkereskedelmi megállapodások során az az a nyelvezet, amit használnak, a számos esetben jogilag nem kötelező. A fenntartható fejlődés például ez nem, ez nem egy jogi elv, amit egy bíróság el tudna fogadni bárhol is. Ez egy mátrix, ez egy elv, amivel már itt van a, nemek közötti egyenlőség, vagy környezeti jogok, emberi jogok. Ezek fontos értékek, de hogyan tudjuk bíróságon ezt érvényre juttatni? Ezek gyakran, mint mondtam, jogilag nem kötelező érvényűek, Ehelyett általános értékekről beszélünk, mint az emberi jogok. Ez jogilag érvényesíthető. De még hogyha érvényesítő is, akkor gyakran nem lehet a gyakorlatban ezt megjeleníteni, vagy bíróságon harcolni érte, vagy keresztül vinni. Olyasmire lenne szükség, ami mindenhol működik az egész világon. Én meggyőződésem szerint az EU és intézményei a globális gazdaság érdekében dolgoznak, de azt is látni kell, hogy a kereskedelem politikának igazságosabban kell vérényesülnie, ehhez viszont erős pozíció is kell. Vegyük a vitarendezési eljárásokat a szabadkereskedelmi keretei között, az AKC tárgyalások során az EU és AKC e között előkerült a politikai párbeszéd és az együttműködés érdekében alkalmazzák a vitarendezést, tehát ez egy alapja. A, a vitarendezés egy békéltető megközelítés alá esik az EU-ban. A valóságban ez jól hangzik, azon a probléma viszont az, hogy a partnerek nem egyenlőek az AKC kapcsán, és számos országban ugyanezt mondhatjuk, az EU sokkal erősebb, sokkal fejlettebb, mint a partnerei. Számos területen más ilyen megállapodásokban azt látjuk az EU-Kolumbia-Peru helyzetben, hogy van egy téma a tarifákkal és a hasonló értelmi dolgokról. A Kolumbia adott esetben megtette a szükséges lépéseket a saját jogát és olyan értem változtatta meg, hogy a WTO keretekhez illeszkedik az új szabályozás. Ami itt megmutatkozik, az az, hogy a gazdasági értékek élveznek prioritást. Ezek természetesen nagyon fontosak is a kereskedelem során, de hát nem feltétlenül kell minden esetben a közjó érdekeit levenni. És Vegyük Szingapur például, itt aláírtak egy megállapodást, az emberi jogok természetesen egy fontos fonalát képezik az EU fellépésének, az EU Szingapur és Szingapur nagyon különböző elképzeléseket táplál az emberi jogok bizonyos vetületeiről, de vannak kereskedelmi és nem kereskedelmi megfontolások, és mm, természetesen egy alapvető kérdés, hogy egymás szuverenitását tiszteletben tartsuk, hogyha az EU szociális értékeket képvisel a szabadkereskedelmi megállapodások keretében, az gyakran egy retorikai felvetés csupán. Amit itt látunk a félidős felvizsgálat során, és egy sor politika, amit az EU képvisel, az az, hogy elismerik a hiányosságait ezeknek a megállapodásoknak, és nem mindig tudják érvényre jutatni az gazd gazdasági partnerségi megállapodás meglehetősen tompa pillanatnyilag, mert látjuk, hogy ez a megállapodás nem túl jól működik a karibi területen. Jogász vagyok, és nagyon örülök, hogy látom a a fenntarthatósági hatásvizsgálatot, ami bizony az EU-t részesítette előnyben, mert egy pénzügyi és egy információs deficit van a két fél között, a karibi államok és az EU között. Mindkét fél a kis és középvállalatok igazából nem is értik meg a dokumentációt, ők a tarifákat látják, de a preferenciákat nem tudják alkalmazni. A származásra vonatkozó szabályok meglehetősen bonyolultak. Látjuk a regionalizáció, mint megközelítés az EU esetében bizonyos összefüggésekben párhuzamos szabályokat hozott létre a származás kapcsán. És ez meglehetősen bonyolult az üzleti élet szereplői számára be kell látni, az, el, az eredeti elvárásokhoz képest nem teljesítettek mindent ezek a megállapodások. Biztosítani szeretnénk, hogy senki sem marad le az Agenda 2030 értelmében az EU-ban, de a, a, a megállapodásokat olyan értelemben kell kialakítani, hogy az EU hatékonyan védje az érdekeit, és ezeket képviselni tudja a harmadik államokkal szemben, de például ez javára vált válik a kis és középvállalatoknak az EU-n belül is, hogyha van egy fejezet mondjuk, amely a gender kérdéssel foglalkozik a szabadkereskedelmi megállapodásokban, akkor remélem, hogy a gender csoportok képviselőit bevonják ennek kialakításában. Azt hiszem, hogy EU és Chile idevágó csoportjai részt vesznek ebben a párbeszédben. És hát figyelembe kell venni mindkét fél érdekeit a fejlesztési kontextuson túl meg kell nézni a régiók érdekeit. Az EU egy globális szabályalkotóként működik, például a szociális értékek esetében. beszéltük ma is az ISTS a bíráskodás ügyéről, a kereskedelmi bíráskodás ügyében. Az EU érdekei fontosak éppen ezért, és én azt szeretném, ha a decemberi miniszteri konferencián a WTO-n belül sikerül a WTO-n belül az EU-nak és más tagoknak biztosítani, hogy a kereskedelempolitika politika egy fontos közös értékünk. És ezt meg is tudjuk védeni. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen um, ezeket a nézeteket a kereskedelmi Most pedig a kedves kollégák kapnak szót. Először a koordinátorok, és azt kérem, hogy egy percben szóljanak hozzá. Líve kolléganő. I give the floor to the colleague Tokia Saifi. Tokia Saifi-nak adom át a lehetőséget. Merci, euh, merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindennyiuknak köszönetet szeretnék mondani az előadásaikért. Meghallgattuk a különböző elemzéseket, és uh, általánosságú következtetéseket szeretnék megfogalmazni mm, a középtávú áttekintés kapcsán, a kereskedelmi stratégiáknál. Biztos asszony, én a bilaterális megállapodásokra szeretnék központosítani, illetve a KKV-kra. Ez egy olyan téma, amely rendszeresen visszatér, rendszeresen megkérdeznek eh, bennünket ezekről a témákról, eh, illetve a KKV aggájairól, ami a szabadkereskedelmet illeti. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a bizottság tervezes speciális eszközöket kialakítani a KKV-kra azért, hogy ők profitálhassanak ezekből a megállapodásokból, és a többi panelistához szólok még. Inkább vállalkozásokat képviseli, találkozott de bizonyos ö, olyan előnyök amelyeket nem, azért nem tudnak igénybe venni, mert túlságosan bonyolultak. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. És én is azt gondolom, hogy a kereskedelmi politika nem oldhat meg minden problémát, de azért van itt egy koherenciával kapcsolatos kérdés. Szerintem nagyon jó az, hogy végre most először a környezetvédelmi és a az esélyegyenlőségi politikákat is be tudtuk építeni, mert bizony a kereskedelmi politika fontos katalizátor hatással járhat más témák er-, megerősítésénél is, az uniós értékekre, illetve a welfare rendszer megerősítésére gondolok. A monitorozásra szeretnék még rákérdezni, implementáció, monitorozás, a megállapodások életbelépése után, mert tényleg nagyon fontos az, hogy az elhangzott ígéretekhez képest ellenőrizni lehessen azt, hogy konkrétan mi történt, és ugyanakkor jó lenne azt is pontosan látni, hogy később nem történnek-e olyan lépések a partner országok részéről, amik az előnyöket ellensúlyozzák. Kanadával kapcsolatban ezt láttuk, Vietnám kapcsán is láthattuk azt, hogy bizony előállhatnak olyan helyzetek, amikor lecsökkennek a pozitív hatások. Sáke képviselő, köszönöm szépen. Odafigyeltem ezekre a szép szavakra, és arra, hogy mennyi mindent várunk a kereskedelem politikától. Szerettem volna egy picit többet hallani Gamás asszonytól, és megpróbálok egy kicsit az ördög ügyvédjeként eljárni. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy vajon itt arról van ez szó valóban, hogy jobb megvalósítást szeretnénk, vagy pedig inkább figyelembe kéne vennünk azt, hogy vagy vannak szabályok, vagy nincsenek szabályok, és e kettő között kell döntenünk. Hogyha megvizsgáljuk a helyzetet jelenleg, akkor azt látjuk, hogy gazdaságilag, politikailag és ambíciók szempontjából is egyre inkább növekednek bizonyos szereplők, akik azt szeretnék, hogy az Európai Unió minél kevesebb, tehát minél többet várjon el a partnereitől, és akkor így majd sokan fognak Kínához fordulni, és a standardekről szó, szó sem lesz. Nagyon sokan rendkívüli módon aggódnak a, attól, hogy a standardokat az adatkezelésben például csökkenteni fogjuk de ilyenkor mindig elmondjuk, hogy tulajdonképpen az alapszabályok nem fognak sohasem változni, és csak jogalkotási úton lehet ezeket megváltoztatni. Egyelőre ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mint általában a viták során két szélsőséges álláspont között vitázunk. Vannak, akik a kereskedelmet teljesen akarják bontani az akadályokat, és a másik oldalon pedig ott vannak a fenntartható fejlődés, környezetvédelmi politika, szociális politika. És az, hogy hogyan is kívánjuk melyiket kívánjuk erő, előnybe részesíteni, az mindig az ideológiai nézeteinktől vagy a politikai színezetünktől függ. Én azt gondolom, hogy a két szélsőség között középen van valahol az igazság, és én remélem, hogy azért a szabad kereskedelem megmarad, egész egyszerűen azért, mert Ezt jónak gondolom. A kérdésem viszont a Japánnal folytatott tárgyalásokra vonatkozik, hogyan állnak ezek. Emellett pedig azt is szeretném megkérdezni, hogy vajon az Egyesült Államokkal van-e rá bármiféle esély, hogy elkezdünk tárgyalásokat folytatni? Köszönöm szépen, én is szerettem volna megköszönni az összes felszólalónak a bevezetését. Abruzzini úr, ön azt mondta, hogy a kereskedelemnek az a feladata, hogy jobb, olcsóbb, új dolgokat hozol létre, de ki az, aki eldönti azt, hogy mi az az újdonság, mi az az olcsó ár, ami ezt megéri. Itt ugye eszközökről beszéltünk, hiszen a kereskedelem egy eszköz, és meg kell vizsgálnunk, hogy milyen feltételek mellett cserélnek gazdát az áruk és szolgáltatások, a KKV-k szerepére is utalt ön, és ez már el is vezet a következő kérdésemhez, hogyha mindenki számára mm, hozzáférhető kereskedelmet szeretnénk, akkor azt kellene megvizsgálnunk, hogy ki, hol, mit vásárol. Nekem nagyon tetszik az a megoldás, vagy megközelítés, Amiről a biztos beszélt, én azt gondolom, hogy itt a fair trade-re kellene jobban odafigyelnünk. Ez kellene, hogy egy ilyen mérce legyen számunkra, mert hogyha valami olcsó, akkor az legyen olcsó mindenki számára. A fogyasztók számára, de emellett a lehető legjobb, vagy legkevésbé a rossz hatású kell, hogy legyen a környezetre is így kellene ezt a Trade for All gondolatot megvalósítani. Köszönöm, Rodriguez Pinheiro. Elnézést. Kicsit le vagyok maradva. Hát először is szerettem volna mindenkinek gratulálni, köszönöm a felszólalásokat, és főként a biztos asszony szerepét emelném ki, aki multilaterális szintre tudott emelni nagyon sok kérdéskört, mint például a háborúhoz köthető ásványkincsek kérdését, de mást is említhetnénk. Vajon a kompromisszumok rá ö, kényszeríthetők-e a kereskedelmi tárgyalásainkban a partnereinkre, főként arra gondolok, hogy az emberi jogok védelme rendkívül fontos lenne, és ezen keresztül a halálbüntetés és a kínzás tiltása. Nagyon sok téma felmerült, és egyetértek azzal is, hogy a KKV-knak nehéz a helyzete harmadik országokban, mert ott nagyon technikai jellegű az európai szabályrendszer, viszont azt szeretnénk, hogy koordináljunk hogy a harmadik országbeli KKV-k szintén élvezhessék az európai piacra jutás előnyeit. És végül pedig az implementációra hívnám fel a figyelmet. Valóban mindenki egyetért azzal, hogy a törvény betűjét tényleg be lehessen tartatni, és erre garanciákat lehessen felmutatni. Köszönöm. Anne-Marie Minör. Köszönöm szépen, nagyon sok kérdésem van. Itt mindig is ugye új sztenderdekről beszéltek a CETA kapcsán, de aztán azt is láthatjuk, hogy a sztenderdek egyáltalán nem valósulnak meg. Az Európai Bizottságnak sokkal radikálisabb van kellene gondolkodnia. Tegnap megjelent egy tanulmány, a Friends of the Earth és más szervezetek tollából, és ott kritikákat fogalmaztak meg a közmeghallgatással kapcsolatban és szerintem én elolvastam ezeket a kritikákat, és szerintem helyesek, mert inkább negatív a hatás alapvetően a társadalomra. Sokkal negatívabb, mint ami az a bizottsági hatásvizsgálatból kiderülne. A multilaterális SDS vitarendezési bíróságra vonatkozó rész is érdekel nem ilyenről a véleménye a biztos asszonynak? Köszönöm szépen. Köszönöm az összes panelistának és a biztosnak is a hozzájárulását. Természetesen itt mindenki egyetért azzal, hogy itt egy eszközről van szó, de mihez eszköz ez? A klíma, a környezetvédelem, a munkaszabályok, vagy, vagy mire vonatkozólag az? Hát az európai cégeket akarjuk eladni, és ilyen szempontból az implementáció tényleg nagyon fontos, ide is akartam kiukadni Köszönöm szépen, hogy erről beszélt a biztos is. Az implementáció területén is megvalósíthatjuk a céljainkat, hiszen a parlament a kereskedelmi politikában egyre nagyobb súlyjal szerepel az unión belül. Vannak eszközeink, nem túl sok minden egyébként, de itt van a monitorozás, vagy a saját kezdeményezésű jelentések. Ezen keresztül a parlament szép lassan azért felépíthet egy struktúrált párbeszédet a civil szervezetekkel, a tanácsadó testületekkel, vagy a partnerországok nagykövetségeivel. Vajon hogyan látja ön azt, hogy hogyan növelhetnénk a mi szerepünket a jobb implementáció területén? parlamentként. Köszönöm, Krisztof. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is uh, arra szólnék, Solc úr uh, mert feltette kérdés, hogy ki az, aki arra dönt, hogy mi, ez az, mi, a, mi olcsó, mi jobb. Hiszen ez bennünket is érint, mint uh, fogyasztókat. Tehát a decentralizált, demokratikus döntéshozatal, ez kitűnő, Tényleges kérdésem, kérdésem az az, a, amely a fenntartható fejlődésre vonatkozik. Hallottam azt, hogy a fejlesztési fejezetet illetve legyen több kötelező szabály. Én örülnék annak, hogyha ezek eh, megvalósíthatóak lennének a jelenlegiek, de ezt tegyük most félre. Hát kitől tanulhatunk ezen a téren, és ha valaki azt mondaná, miért valaki azt mondaná, hogy az USA, akkor mondjanak példát arra, hogy az USA mikor használta ezeket a fenntartó fejlődési fejezeteket. És hogyha valaki Guatemalát említeni, akkor tegyük fel a kérdést, hogy illegálisan vagy legálisan használta ezt az eszközt az Guatemalával szemben. Mit az, amit, mi az, amit várnak tőlünk? Szala Franka úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ellentétben a néhány panelistával én azt gondolom, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások siket jelentenek. Az egyik első ez a projektünk útba dölt, és, és egy másik partnerségi megállapodás is viszont a mezőgazdasági termékeinket továbbra is csökkentások mellett tudjuk értékesíteni. Az emberi jogok, fenntartatóság nagyon fontos kérdések. Biztos asszony, ön ismeri az én nézeteimet az EU-ról, az EU-nak tuskidőre van szüksége szabadkereskedelmi megállapodásokhoz, ez sokáig húzódhat. Hogyan tudnánk ezeket gyorsabban megoldani, és ma délelőtt hallottunk a protekciós intézkedésekről, egy uh, saját tagországomból érkező termékkel szemben, és az USA-ra utálnék még Andrikének képviselő. Köszönöm szépen. Itt képviselő vagyok, és meg szeretném kér, köszönni a panelistek hozzászólásait, biztos köszönöm hozzászólását. Mi örülünk a vívmányoknak. Önök említették a legjobb gyakorlatok példáját, Japánt, Kanadát, illetve beszéltek a szabályozásokról. Mi a partnereinket arra ösztökéljük, hogy tartassák be ezeket a szabályokat, illetve a WTO-n belül felépéseinkről, WTO-n keresztül felépéseinkről. Biztos asszony, ön nem említette Kínát. Kína stratégiája eh, nagyon nagy kihívás mindannyiunk számára. Eh, Kína teljesen megszólják a jár el, a privatizált cégek az Európai Unióban infrastruktúrákba ruháznak bele. Az információs technológiai ágazatot eh, is érintik, és hogyha tudjuk azt, hogy 2015 és 2016 között Kína beruházásai Németországban megtízszereződtek, 11 milliárd eurót tettek ki. Közép- és Kelet-Európát nem is említettem, vagy akár Dél-Európát, tehát mindez csak azt bizonyítja, hogy ez jelentős kívás. Meg szeretném kérdezni azt, hogy Kínának ez a politikája hogyan van hatással a mi e, kereskedelmi politikánkra, hiszen a beruházási politika szerves része mindannak, amit végzünk. Ma délelőtt beszéltünk a, a külföldi beruházások e, e, screeningjéről. Nem lehet, hogy már egy kicsit túl késő mindehez? Köszönöm, márti úr. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm, elnök úr. Winkler úrhoz csatlakoznék, ami a megvalósítást illeti. A bizottsági FTM eh, megvalósítás jelentése 32-es oldalon azt mondja, hogy a bizottság egy megvalósítási roadmap készít, majd a tárgyások lezárt után. Kérdésem, ez eh, a kereskedelemre fenntartható fejlődési kiterjede, és a második, és Winkler úr erre hívta fel a figyelmet, ezt a parlamentnek elküldik el az FTA-val együtt a ratifikációs folyamat során, azért, hogy tájékozódhassunk a roadmap tartalmáról. Köszönöm. And Maria Reina. Maria Reina. Um, Köszönöm szépen azoknak a kollégáknak, mondanám a következőt, akik a kereskedelem kérdéseit eh, pusztán eh, a konzervatívok és eh, progresszisták közötti vitára csökkentik. Azt gondolom, hogy ez egy kicsit túlzott, nem értek velük egyet, kivéve arról van szó, hogy a, a progresszisták előre haladottak. Tehát itt egyre nagyobb megállapodásokról beszélünk, tehát mi és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásra nevezzük őket. Hogyha ezek egyre több kompetenciát érintenek, mindegy, hogy a személy tulajdonjogról van ez szó, vagy a szabályozáshoz való joghoz, nagyon fontos, hogy legyenek meg a szabályozási eszközök. Ha a vámtarifákról beszélünk, akkor ez egyszerű, de hogyha a szabályok harmonizálásáról, akkor ez már sokkal kevésbé egyszerű. Fontos egyensúlyt teremteni, felmerül bennem a kérdés, hogy a beruházásokat miért kell megvédenünk, és nem kell megvédenünk a munkavállalók jogait. Ezekben a megállapodásokban a környezet védelmért nem szerepel. Ez jelenteni a koherenciát. Tehát mi nem az befektetéseket ellenezzük, hanem az egyensúly hiányát, hiányát hiányoljuk. És nem lennénk egy ilyen ideológiai vitában, hogyha ezek eh, a témák, amiket említettem, szerepelnének bennük. Köszönöm. Um, Köszönöm. Két eh, kérdést kaptunk Twitteren. Az első, mi a helyzet az állatjóléttel? Ezről nem hallottunk semmit. És a második megjegyzésem, mi a kapocs a WTO-n belüli blokkád, illetve a bilaterális megállapodások között, és én is feltennék egy kérdést, ami a globális értékláncot illeti, a kereskedelem 70%-a a globális értékláncokhoz kapcsolódik. Nem kéne jobban összpontosítanunk ezekre az értékláncokra? Köszönöm. Most visszadom a szót a panelistáknak. Commissioner, you'd like to... Négy percben kell, hogy reagáljanak. Biztos asszony szeretné megkezdeni a sort. Igen, köszönöm, nagyon rövid leszek, és szerettem volna reagálni arra, amit a többi vonásról hallottunk. Igen, a kereskedelem a munkahelyekről szól. Tehát a kereskedelem az emberekről is szól. Európában a legnagyobb szociális igazságtalanság eh, azok között eh, mutatkozik meg, akinek van munkahely, és akik nincs. A kereskedelem nagyon sok munkahelyet teremt, több milliót, mind exportban, importban, és ezeket jobban megfizetik, mint az átlagot, és ezek minőségi munkahelyek. Ezért van szükség a kereskedelmi megállapodásokra. Hol léteznek ezek a munkahelyek? A, a cégeknél, a vállalkozásoknál, tehát nincsen ellentét a cégek és a, az emberek között. Az emberek cégekben dolgoznak, a cégek pedig az embereket foglalkoztatják. Hát ezt helyre szerettem volna tenni. És természetesen a KKV-k érdekében többet tehetünk, de a bizottság nem tudja megoldani az összes problémát. A tagországoknak sokkal jobban kell otthon felvenni a kapcsolatot a KKV-kat képviselő szervezetekkel. Mi nagyon sok információt adunk, irányítatásokat fogalmazunk meg, példákat fogalmazunk meg, és megpróbáljuk a KKV-kkal kapcsolatos fejezeteket erősíteni a megállapodásokban, illetve megnézzük azt, hogy esetleg speciális weboldalakat hogyan tudunk létrehozni. Tehát ez egy olyan kihívás, amelyet a különböző kereskedelmi kamarákkal beszélünk meg, ami az eredet szabályozást illeti, ez túl bonyolult. Igen, megpróbálunk egyszerűsítést végrehajtani, az Euromed megállapodásban, de ez nagyon-nagyon bonyolult. Ezt vizsgáljuk, de egyelőre nem tudok gyorsan semmit megígérni. Ami Japánt illeti, decemberben elkészül az időterv, vannak még technikai részletek, amiket tisztázni kell, és az egyetlen politikai ügy, amit tisztázni kell, mi mindig megosztottak vagyunk a beruházás védelmet illetően az új eh, rendszerről a japánok azt gondolják, hogy a régi rendszer jobban működött. Nincsenek eh, bilaterális eh, megállapodások a tagországok és Japán között, de ez az egyetlen dolog, amit nem oldottunk meg. Az USA elkezdhetjük el tárgyalásokat. Igen, remélem, hogy elkezdhetjük, de egyelőre nincs napi renden. Jelentősen megváltoztak a feltételek kapacitásépítésben a harmadik országunkban szintén beruházunk, azért, hogy ők a kereskedelem előnyeit élvezhessék, illetve a nyílt piacokból profitálhassanak, úgy, hogy kereskedelmi infrastruktúrájukat javítják. Ez nagyon fontos. És Amerikországban a fejlesztés segítségnyújtás nagy része erre fordítódik. Tehát a kereskedelem és a fejlesztés jelentés, kézikézben ennek a Friends jelentést olvastam, nem mondom, ez túl jó lenne. 15 héten keresztül volt közkonzultáció, erre mindenki reagálhatott, és én ez egyik ilyen részt vettem. Nagyon sok uh, ilyen um, rendezvény volt az Európai Unióban is, és a Friends of the Earth és küldhetett ehhez hozzájárulást. Hozzáférhető ennek az eredmények, az konzultáció eredménye. A megvalósítást illeti. Nem gondolom, hogy formális szerepet tölthet be az EU, de informális szerepet feltétlenül, hiszen léteznek a parlamentközi csoportosulások, önök sok mindenről tudnak, hallanak, és olyan dolgokról is, amik nem működnek. És ez az információ nagyon-nagyon hasznos volna, hogyha erre felhívnák a bizottság figyelmét, hogyha speciális bizottságot akarnak erre létrehozni, akkor joguk eh, van ehhez, de a formális megvalósítása nézve ezt nem tanácsolnám. Szóval igen időre van szükség a kereskedelmi megállapodásokhoz, megpróbáljuk uh, a folyamatokat felgyorsítani, amennyire lehet, de ez nem könnyű. Lehet, hogyha világosabb lenne a különbségtétel, csak EU, um, akkor gyors, felgyorsítaná a ratifikációs folyamatot. Tisztán mondjuk a spanyol olivával, a spanyol és andalusz kormányjal, együtt működünk mindebben. Aránytalan ez a fenyegetés, amit az USA megfogalmazott, és uh, Soroszággal együttműködünk. Uh, Kína kihívás, potenciális partner, de nehéz. A kínai beruházások Európában nem jelentenek problémát, ez jó, ezt üdvözöljük. A probléma az az, hogy ez politikai feltételekhez kapcsolódik-e. Éppen ezért azt javasoltuk, hogy létrehozzuk ezt a vitafórumot a beruházási screeninggel. Ez nem kötelező, de akik ezt fel szeretnék állítani, iránymutatást adunk hozzá. Ez a tanácsban, ez egy nehéz dió, de fontos mindenről beszélni, hiszen egy olyan ügyről van szó, amely nagyon sok országot érint. Yes, I, I presume uh, that they will be, be public. I'll double check. Uh, Igen, az úti tervet megnézzük, ezt még meg ellenőriznünk kell. A nemzetközi egyezmények, standardek fontos szerepet játszanak. Természetesen egy kicsit szeretnénk ezt felgyorsítani a mexikói megállapodásunkban. A fő téma természetesen, hogy a partnereinket bevonjuk hogy nemzetközi sztenderdeken együttműködjünk. Mm, igen, csak odafigyelünk az állategészségügyre, a bánásmódra különböző társaságok vesznek ebben részt, és megfelelő inputot is nyújtanak. Szerintem nagyon jó ez így működik. Hát ez van, ami jól működik, van, ami nehezebb lesz. De a, a tárgyalásokban ez benne van még, ezt mecsere része, elnézést, egy kicsit hosszabban beszéltem. Sajnos mikrofon nélkül halljuk a reakciót. A felviteli testületről beszél, de az elnök közbelesítretését sajnos nem halljuk mikrofon hiányában. Hát nincsen blokád a tárgyalások során, VTO-n belül, hanem nincs blokád, csak nagyon lassú. Ugye regionális és kétoldalú megállapodások váltják egymást, tehát de elkerülhetetlen, hogy lelassul egy ilyen folyamat. Nem tudjuk ezt az egészet a VTO-n belül, tehát 164 taggal elintézni, amit csak lehet elintézünk a VTO-n belül, és Genfben mi igencsak siker, sikeresek vagyunk, vagy igyekszünk elérni, hogy multilaterális sokoldalú megállapodások szülessenek. Eh, a megállapodásoknak eh, eleget kell tenni a VTO elvárásainak, az is nyilvánvaló, de mindent nem lehet a vto n belül, mert ha csak erre hagyatkozunk, akkor nem lenne kereskedelem már. Rőtig úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztázni szeretném, német vagyok, és szakszervezeti ember, és hát igen, csak támogatom a szabad kereskedelmet. Egyáltalán nem a kereskedelem léte vagy nem léte a kérdés. Itt a szabadkereskedelmi megállapodásokról beszélünk, és az emberek javára kell, hogy szolgáljon, és a munkavállalók, mert én szakszervezeti vagyok, hogyan tudjuk erősíteni ezt a fajta politikát, hogyan, és hogyan akadályozzuk meg, hogy aláássák a munkahelyeket ezek a megállapodások, és vannak feladatok, kihívások, számos szabadkereskedelmi megállapodás mindenek előtt kereskedelemmel foglalkozik, és természetesen a digitalizáció, az elkereskedelem, ez komoly kihívást jelent a szolgáltatásokat is kezeli a szabadkereskedelmi megállapodás, de ez kihívás, mert egy újfajta megközelítést követel, ez a nemzeti kontextusban látható. Ez megint csak rávezet engem a globális ellátási láncok témájára. Ugye mindig termékeket látok, valahol gyártanak valamit, és valahol aztán el, előkerül ez a mi lakásunkban is, de a nagyon ez történik, ez viszont homályosabb az egész. Mit kezdünk ezzel? Túl sok a cég, kormány, amelyik igyekszik nem a tisztességes, a fair trade érdekében ezt felhasználni, hanem éppen ellenkezőleg. Mi itt Európában arról kell, hogy gondoskodjunk, hogy tisztességes kereskedelem alakuljon ki, és a társadalmaink jó létére törekszünk ezekkel. Nagyon fontos, hogy támogassuk a munkavállalók jólétét a világ más területein is. Ezt gyakran elfelejtjük. Az EU a globális kereskedelem nagy hajtóereje, és ha mi nem teszik, akkor senki, és főleg nem Kína. Éppen ezért haladnunk kell, és el kell mondanunk, hogy mit akarunk, hogyan akarjuk ezt tenni, hogy más kérdés, hogy milyen modellel tudjuk ezt elérni, de egyenlőre a céljainkról beszélhetünk. Ez a mi célunk, ezt ki kell jelentenünk, és hogyha jó céljaink vannak, akkor kimehetünk a többiek elé ezzel. Igenis, dugjuk össze a fejünket végre, szociális partnerként, EU intézményként, és alakítsuk ki ezeket a célokat. Köszönöm szépen. Következő Abruzzini úr. Azt hiszem, időnként túl, túlságosan ideológikus alapon beszélünk a kereskedelemről, a kereskedelem egy egyedülálló eszköz, amit kormányok, intézmények gyakorlatilag ajándéként adnak a, a gazdasági élet szereplőinek, és ez számos kérdéssel függ össze, amit hallottam. Az első a standardekről, a szabványokról beszél, de Európa ennek a legnagyobb bajnoka a kereskedelemnek az egész világon, el kell, hogy mondjam, nálunk vannak a legmagasabb standardek eh, mindenki közül. Nem csak kereskedelemre vonatkozik ez, hanem úgy általában Európában mindenféle szabvány magas szintű. A mi modellünk is egyedülálló modell a gazdaságban. Ez vagyunk mi. És ezt képviseljük külföldön. Ezt visszük külföldre is. Nincsen különbség az egy dolog, hogy itt Európában folytatunk üzletet, és aztán kimegyünk világba, és ott egész másképp, és új arcot öltünk. Az európai business community közösség az egy szofisztikált rendszer, mert az elemek, a szabályok a e, évtizedek, századok alatt alakultak ki itt Európában, és ezt képviseljük, amikor kimegyünk külföldre itt nem arról van szó, hogy alacsony szintű szabályokat akarunk, vagy hogy a sztendereket megváltoztatnánk a mi érdekünkben. Nem arról van szó, hogy képviselünk olyas valamit, amit a társadalmunk nem tud vállalni. Természetesen vannak kivételek, mindig vannak kivételek, mindig vannak rossz fiúk valahol, az utcán is, ugye hát van, aki nem tartja be a sebességkorlátozást. Mindig van, aki gyorsabban megy, de ettől még ez a szabály nem az a szabály. De a szabály itt az, hogy mi ennek élenjárói vagyunk az egész világon. A multilateralizmusra vonatkozik ez, az, hogy betartjuk a szabványokat és a standardeket és a szociális védelmet. Ebben mi vagyunk az élenjárók. A második pont a végrehajtás témája egy fő elem a végrehajtásban az, hogyha biztos asszony aláír egy egyezményt vagy megállapodást, mi történik utána? Ugye ratifikáció, persze azt tudjuk, de a kérdés az, hogy az európai gazdasági közösséget hogyan tudjuk ezekbe az értékekbe bevonni, hogyan tudunk nekik előnyöket, kedvezményeket biztosítani, hogyan tudjuk megragadni a lehetőségeket és itt sok mindent lehet még tenni, úgy látjuk. Itt ö, például mire is gondolok, amit ide belefoglalhatnak, nekem úgy tűnik, hogy a végrehajtással foglalkozó jelentésben nincs külön fejezeti kis és középvállalatokra nézve, sokat beszélünk erről, hogy a KKV-k mennyire fontosak, mert nincs ilyen elem fejezetként, amelyik külön foglalkozna a kis és középvállalatokkal, ahogyan ez a roadmapben szerepel a következő ki dönti majd el, hogy mi olcsó, mi drága, mi jó. A gazdasági életben egy ítélő létezik, egy, ez a piac, és nem ismer sajnálatot. És a piac az, az a fogyasztókból áll. Ő a bíró. Minden nap, nap mint nap megnézik, hogy európai sztenderdek szerint dolgozunk-e. A fogyasztó dönt erről, hogy ezt betartjuk az ő vélemény szerint, vagy nem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Parancsoljunk, Gami asszony, csak ismételni tudom, amit már korábban mondta. Nem vagyok a kereskedelem ellenfele, vagy nyitott kereskedelemre van szükség, hogyha normatív kötelezettségvállalós mentén kereskedünk, akkor be kell tartani a kötelezettségvállalásokat természetesen. Mind, amit mondani szeretném, mindjuk beszélünk a végrehajtás területéről. Vonatkozik ez az összes szavazkesény megállapodásra, amiről itt a jobb szabályozással foglalkozó agenda, a toolbox össze, is összefügg ezzel, hogy végrehajtjuk ezt a hatásvizsgálatok kérdése, tehát a, a tárgyalások során és utána. És amire jobban kéne figyelni, hogy hogyan mérjük azt, hogy jobb lett-e a rendszer, vagy nem, vagy a helyzet jobb lett-e. Ez nagyon nehéz dolog megállapítani, hogy mi lett jobb előtte és utána, a megállapodás előtt és utána. Ezt a civil szervezetek, a tudományos élet, a intézmények kell, hogy megállapítsák, hogy hogyan mérjük, hogy ez a kereskedelem liberalizációja pozitíve vagy nem, és eleget tesz e annak, amire, amiben letletettük a garást valamikor. Köszönöm szépen nem volt a célunk, hogy megoldjuk a kereskedelem összes problémáját a jövőbe tekintve, de azért komoly input érkezett. Köszönöm szépen a panel résztvevőknek, ezzel le is zárom az elsőt, és megkérem, hogy a második panel résztvevői fáradjanak ide. Okay, so now we are starting our tech Jó, kezdődhet a második panel, amely inkább a globalizáció és a kereskedelem kapcsolataira összpontosít, tehát a kereskedelem hogyan alakítja a globalizációt. Több meghívott vendégünk van itt. Ellen Wolf úr, aki a WTO-tól érkezett hozzánk, Irene Goldwyn, aki globalizációs témákkal foglalkozik az Oxfordi Egyetemen, Alci Kanza, aki az afrikai regionális stratégiával foglalkozik Genfben, világgazdasági fórumnál, és végül fejlesztési stratégiák következnek. Ez a négy témánk van, és rögtön meg is adom a szót Wolf úrnak. Csak annyit szeretnék elmondani még előjáróban, hogy az Európai Unió, főként az Európai Parlament a WTO-t nagyra becsüli. Köszönöm szépen! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek a mai napon. Nagyon örülök annak, hogy itt lehettem, érdekesek voltak a prezentációk, a kérdések az első panel során. Néhány percet arra szánnék, hogy a VTO szerepét, értékét és jövőjét értékelem. Illetve azt, hogy a globalizációra milyen hatása lehet ennek a szervezetnek. Nem kell túl messzire mennünk az időben, hogy láthassuk, hogy a WTO-nak mennyire fontos szerep jutott, hiszen néhány évvel ezelőtt, 2008-ban ugye globális pénzügyi válsággal kellett számolnunk, és hát az a helyzet, hogy akkor bizony monetáris oldalon sürgősségi intézkedések történtek, de nem történt ilyen viszont a kereskedelmi oldalon, azért, mert létezik a WTO, és segített. Négy nagy tevékenységünk van. Az, hogy ne legyenek túl nagy vámok, az, hogy ne legyenek kvótarendszerek, diszkriminációmentesség a származási ország alapján, és ne legyen diszkrimináció a nemzeti elbánáshoz vagy bánásmódhoz képest sem. Ezek tehát az alapjaink. Természetesen nem lep meg senkit, hogy ez a rendszer úgy alakult ki, hogy a második világháború után újraépítésre volt szükség, illetve már a nagygazdasági világválság során is megpróbáltuk a akkori öm, problémákat megoldani, a VTO és még az elődje is. Olyan rendszert akartunk akkor kialakítani, amely bír a gazdasági és pénzügyi sokkokkal, problémákkal. volt előrelépés az elmúlt évek során is. Nairobiban például két évvel ezelőtt megállapodásra tudtunk jutni, az exporttámogatások megtiltása tekintetében, aztán másról asszony is utalt két ilyen területre, mint például az információtechnológiai megállapodás, de sajnos azért van itt megosztottság is. Úgy egyébként én nem is beszélhetek a WTO nevében, úgymond, mert csak hét hete dolgozom ott, de azért vannak persze, van egy véleményem, amit mindenképpen meg fogok most osztani önökkel. És nekem nagyon-nagyon érdekes az, hogy olyan országok tapasztalata hogy néz ki, amelyek nagyon sokat szenvedtek. Szomália, Szudán, Kelet-Timor, Bosznia-Hercegovina. És az utolsó két év során Libériát is ide ö, sorolnám. Először ugye ott ö, polgárháború volt, és aztán Angolával is háború volt. Hát vannak olyan országok, akik nagyon örülnek annak, hogy beléphetnek a VTO-ba. Nagyon nehéz folyamat egyébként ez. Ők úgy gondolják, hogy azért jó, hogyha VTO tagok lehetnek, akkor fel fog, tehát végig fogják nézni, hogy hogyan fejlődnek, és a globális kereskedelmi család vagy közösség részét képezhetik. Genfben a helyzet nem biztos jelenleg, nem áll biztos lábakon. Az Európai Unióval való együttműködés már régóta megvalósult, és Gyakorlatilag az Egyesült Államok most viszont kilép ebből a rendszerből. Úgy tűnik, hogy nem kíván továbbá vezető szerepet betölteni ebben a szervezetben. Természetesen nagyon nehéz megítélni azt, hogy milyen jövő várható a WTO-nak akkor, amikor az egyik legfőbb előmozdítója visszalép. Óriási változásokat várunk, és ehhez rekalibrálni kell az összes politikánkat. Az Európai Unió kapcsán nemzeti nacionalizációs kereskedelmi politikáról beszélhetünk. Ez egyre inkább jellemző, ez tulajdonképpen egy ilyen protekcionista megoldást jelentene. nem csak kereskedelmi intézkedésekről van itt szó, hanem arról is, hogy az egész világkereskedelem rendszerére hatással lehetünk. Ilyen például a TTIP, mm, ilyen volt a TTIP, illetve a csendes óceáni partnerség. Ezek nagyon jó elemeket tartalmaznak. Ugyanakkor a TTIP-ben megvalósuló sztenderdek minden ország számára diszkriminációmentesen megvalósulhattak volna. Ez nem csak az Egyesült Államokra és az Európai Unióra vonatkoztak volna, hanem mindenki számára. Ez egy nagy lehetőség volt. Reméljük, hogy ez majd előbb vagy utóbb visszakerül a napirendre. Aztán a harmadik gondolat vagy feladat a regionális integráció. Az Egyesült Államok erre nagyon jó példa a NAFTA, illetve a csendes-óceáni együttműködés és eh, az ázsiai együttműködés is eh, ezeknek eh, a példája. A negyedik terület pedig szintén globális, vagy majdnem globális, nem mindig az, az információ technológiai megállapodásra gondolok. Ezt diszkriminációmentes alapon alkalmazunk, de hát még nem írta alá mind a 164 VTO tag. Aztán a kereskedelem támogatási rendszer szintén nagyon sokan össze, ö, aláírták már, de nem mindenki. Aztán itt vannak a közbeszerzési megállapodások, ez sem univerzális még. És a legnagyobb kihívás időnkben az, hogy mit tesz az egyes a VTO a jövőre nézve. Az elmúlt 70 év során, tehát a második világháború óta nem tapasztaltunk visszalépéseket az Egyesült Államok részéről. És ez azt is jelenti, hogy a különböző érintett felek közül esetleg majd valaki a főszerepre törekszik a VTO-n belül, betöltendő az keletkezett űrt. Kínára gondolok, Pekingre elsősorban. Tokióra is utalhatnék ebből a szempontból. A transz tehát a csendes óceáni partnerség és a NAFTA újra tárgyalása is ilyen területek. De én azt gondolom, hogy egyelőre ezek a résztvevők nem igazán veszik komolyan a változásokat. Az Egyesült, illetve az Európai Unió 33%-át teszi ki a VTO büdzséjének. Ez nagyon érdekes egyébként, hiszen a büdzsének nagyobb részét teszi ki, mint az Egyesült Államok, Kína és Japán együtt. Még a Brexit után is, amennyiben ez megvalósul. Tehát az EU óriási szerepet tölt itt be, és ezért az Európai Uniónak vezető szerepre kell törekednie. Az Európai Unió mindenképpen támogatja a WTO törekvéseit a fenntartható fejlődés mentén, és azt gondolom, hogy a tevékenységünket mindenképpen ösztöződni kellene, mert az Egyesült Államok, minthogyha most meg E, eltűnt volna ebből a képből, tehát lehet, hogy majd még vissza fog térni, de egyelőre nincs ott. Huszonhét mm, megállapodást tárgyaltunk le, de az Egyesült, illetve a WTO mm, további modernizációra számít, például a digitális vagy az új technológiák kapcsán, az esélyegyenlőség, vagy akár a KKV-kra vonatkozólag. Az információtechnológiai megállapodást mindenképpen napra készé kell tenni, és én azt gondolom, hogy itt tényleg olyan fontos kérdések jelennek meg, amelyeket nem söpörhetünk le az asztalról. Kínai és japán barátaink azt gondolják, hogy további erőfeszítésekre van szükség Genfben a WTO témájának előmozdítása érdekében. Köszönöm szépen, Goldin professzor úrhoz én érzem a kérdést, hogy eh, a mindenki számára kereskedelem megfelelő eszköze. Eh, köszönöm elnök úr. Először is Manson biztos asszonynak gratulálni szeretnék, illetve a kollégáinak ahhoz a modellhez, eh, ami a stratégiát jelenti, a Trade for All, tovább visz bennünket egy felelősebb beruházási politika felé és az Európai Bizottsági anyag, amely rövid, de nagyon pontos a globalizációval kapcsolatban megfelelő keretet biztosít. Ez az Európai Bizottságot, az Európai Uniót tovább viszi. Megváltozott a világ, megváltoztak az igények, a, kereskedelmi politika is, de ezt egy szélesebb összefüggésben kell látni. az USA, illetve az Egyesült Királyság miért léptek ki a vezető szerepből, és Kína miért eh, erősebb. Az EU szerepe egyre fontosabb, tehát fontos, ne becsüljük eh, alá a vezető szerepet. És azt gondolom, hogy a panelisták és a bizottság is úgy gondolja, hogy a kereskedelem nem csak munkahely, a teremtés a növekedés motorja, hanem egy eh, jobb életminőség motorja is. Éppen ezért meg kell kétszerezni az erőfeszítéseket ennek érdekében. Ami aggasztó a kilépő kereskedelmi megállapodásokból kilépő országok kapcsán és a protekcionizmus felé való elmozdulás kapcsán, nem csak a kereskedelemről szól, kereskedelmen keresztül tanuljuk meg azt, hogyan működjünk, együnk, hogyan értsük meg egymás preferenciáit, és megpróbálunk tárgyalásokon keresztül közös eredményre jutni. Ha ezt pedig alássuk, akkor alássuk az egyéb más területeken történő együttműködést is a globális áruk kapcsán, a globális jelentőségű témák kapcsán, például az antibiotomokomokkal való rezisztencia, az éghalatváltozás ide tartoznak. De ez nem csak a kereskedelemről szól, hanem a világ igényeiről. Én azt gondolom, hogy a világ összes országa és az Európai Unió is sokkal inkább függeni fog attól, hogy mások mit tesznek, hogyan reagálnak, illetve hogy osztoznak-e az általunk vallott jövőképben. Nem csak a, a kereskedelemben igaz, az a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás és más nagyon-nagyon sok terület kapcsán is. Egyre inkább bonyolult rendszeré váltunk, mint planéta, mint emberek. Az Európai Unió munkahelyek egyharmada a kereskedelemben van, és Európai Uniója a világ jövőjétől fú, múlik, és a kereskedelem ennek egy manifestációja. Ugye a növekvő piacok egyre felfelé törnek, úgy gondoljunk, Ezek az országok 70%-át teszik majd ki a globális kereskedelemnek, és nélkülük a, a, az Európai Unióban a növekedés szintje sokkal alacsonyabb lenne. 4,7%-kal fognak növekedni a világgazdaság, az EU-ban 2,5%-kal. Egyre több növekedési motor van, és ez mindannyiunk számára nagyon jó hír. Természetesen, hogy gazdagabbakká válunk, a növekedés minőség egyre fontosabb válik. Ez ugyanúgy igaz Kína esetben, mint az esetünkben. Tehát nem a tarifákról van szó, hanem a preferenciákról, illetve arról, hogy milyen értéket képviselnek a, a kereskedelmi megjelenő árok. Egy demetarizált világ eh, felé mozdulunk el, a szoftverek is ide tartoznak, amely eh, az algoritmusok alapján határozott, hogy egy balesetben kiveszti életét, tehát mindez azt mutatja, hogy a technológiai változás új gondolkodást fog eredményezni, illetve felénk is új kihívásokat támaszt. Az etikai válaszok is nagyon fontosak olyan kérdésekre, mint a, a, a az embriók, a kognitív erősítés, stb. És az, hogy ezt elvet, elfogadjuk az Európai Unióban, és mások pedig elutasítják, ez a termékektől is függ. Az, hogy a kereskedelembe belevesszük-e a carbon contentet, mindez egy sürgető kérdésé válik majd hogy a világ egyre gyorsabban változik, egyre inkább tisztában kell lennünk azzal, hogy mi van a kereskedelemben. A más értékkel való koherencia nem új dolog. A bevándorlást, az emberi jogokat, a környezetvédelmet és nagyon sok egyéb területet is érint mindez, ami új, az, hogy ez nem csak fizikai termékeknél, szolgáltatásoknál érvényesül, hanem digitális és egyéb termékeknél is a világ, ahogy egyre gyorsabban változik, egyre nagyobbak az akadályok. És az Európai Unió számára kihívás, minden régiós ország számára kihívás az, hogy hogyan ehm, biztosítsuk az inkluzív folyamatokat dinamikus városok is nagyon gyorsan változnak, amelyek favorizálják a globalizációt, megnézzük a politikai válaszokat, megnézzük azt, hogy ki eh, eh, szavazott Trumpra, ki szavazott a Brexitre, ki eh, szavazott radikális pártokra Európán, akkor nem a kereskedemből profitáló rész, részek ezek, hanem akiket kihagytak ebből, vagy ki, akár kizártak, kizártak azért, mert az emberek nem tudnak a dinamikos városokba távozni, hiszen megfizetetlenek a lakbérek, a mobilitás a kisvárosokból, falvakból a dinamikus városokba a legalacsonyabb 40 éve, ez az usa is igaz. Ez igaz Franciaországra, Belgiumra, más országokra is. De nagyon fontos az, hogy hogyan profitálnak a lakossági rétegek a kereskedelemből, illetve hogy az emberek hozzáférhessenek a dinamikus munkahelyekhez. Nagyon fontos beruházásokat tenni, és fontos oda tenni a beruházásokat, eh, ahol az előnytelen helyzetben élők laknak. Hát ahogy gyorsabban változik a világ, egyre nehezebb az út, és eh, nagyon sok eh, függ attól, hogy az emberek hogyan tudják ezt megmászni. Eh, ha ezzel nem foglalkozunk, akkor a globalizáció ellenezni fogják az emberek. Fontos, hogy a kereskedelmi politikák hatékonyabbak legyenek, és természetesen országainkban, illetve a felelősségi köreinkben nagyobb koherencia valósuljon meg. A témák bonyolultabbá válnak, a készségek is, és ezek, ezekkel az eszköztárunkat is élesítenünk kell, azért, hogy a kihívásoknak megfelelhessünk. Éppen ezért alapvető fontosságú, hogy megértjük, megértsük mind a kockázatokat, mind az előnyöket. Az integrációnak nagyon sok kockázata van, de ezeket kezelni lehet és fontos, hogy a profitból egyre többen részesülhessenek. Köszönöm. Hopefully. Hopefully. Reméljük, reméljük. Afrika úgy tűnik, vagy hosszú ideig elfelejtett része volt a világnak. Az elmúlt években aztán Afrika fókuszba került itt a parlamentben is, az afrikai hetet is megszerveztük, már második alkalommal itt az Európai Parlamentben. Aztán van egy stratégia is, ami meghatározza, hogy, hogy milyen kapcsolatok alakítsunk ki velük, és Kanza asszonyt kérdezem, hogy ő hogyan vélekedik erről. Köszönöm szépen. Elmúlt évben is itt jártam egy közmeghallgatáson, örülök, hogy visszajöhettem. És ez óriási dolog, hogy a támogatásokat élvezzük. Ez mindenféleképpen a Trade for All stratégia egy fontos része. Szeretnék áttekintést nyújtani arról, hogy a sok rész szereplős együttműködés hogyan működik, hogyan tudjuk ezt igénybe venni, és egy sokoldalú párbeszédről van szó. Elmúlt héten egy nagy egy, ilyen konferencia volt a szintenkek részvételével, szakértők és a kereskedelmi viták nagyon érdekesek voltak. Elsősorban azt vitatták, hogy a, a befogadóbb fejlődéshez hogyan tud hozzájárulni a kereskedelem, hogyan tudnak a közösségek konstruktív módon profitálni az árukból és az áruk mozgásából. Azt megállapíthattuk, hogy az belpolitikát meghatározhatják, a meghatározó módon befolyashatják a sok szereplős, a sok érintett által követett párbeszédek. Hogyha itt sikeresek akarunk lenni, fontos szerepet játszik itt a kereskedelem, a nemzetközi kereskedelem a fejlődésben. Éppen ezért megfelelő szomszédsági politikát kell kialakítani, az oktatás, stb. fontos szerephez jut ebben a sok szereplős párbeszéd fontos szerepet játszik. Számos példánk van arra, hogy ez a gyakorlatban hogyan működhet. Az elmúlt 18 hónapban folyamatos befektetési párbeszédet folytattunk. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk a külföldi tőkét arra rávenni, hogy támogassa a helyi közösségek fejlődését. A globális szövetség a kereskedelmi könnyítés érdekében számos szereplőt bevon ebbe. Egy harmadik példaként szeretném említeni, hogy inkluzív globális értékteremtési lánc platformot hozunk létre, aznak érdekében, hogy a globális kereskedelem mindenki javára vágyék. Hogyha megnézzük, a legnagyobb probléma a negyedik ipari forradalom révén jön létre, és a legnagyobb változásokat ez okozza majd a kereskedelemben. Éppen ezért alaposan meg kell nézni a digitális kereskedelem témáit, hogyan állunk át az e a klasszikus e-commerce a legújabb formákra, hogyan történik ez majd Először nézzük meg a négy fő területet, amit itt látnak a dián. Az egyik a fenntartható beruházása, egy megfelelő, a második a digitális kereskedelem, nézzük meg például meghatározok a legjobb gyakorlatokat a határokon átnyúló adatáramlás során, és ezt, ezt meghatároz a politikában a harmadik, a kereskedelem könnyítés témája, nézzük meg, hogy hogyan tudjuk bevonni a helyszín, a, a, a lokális erőket, a negyedik pedig a globális értékteremtési láncokra vonatkozó politika. Ez egy rendkívül kritikus terület, és itt azt hiszem konkrét lépésekre lesz szükség az érintettekkel együtt. Az ötödik pont pedig egy think tank, egy ajtrözt aspektus, a globális jövő tanács a nemzetközi kereskedelem és beruházás ügyében itt szeretnénk feltárni a legfontosabb forgatókönyveket és opciókat, amelyek eh, az alternatív kereskedelmi és befektetési területeket szabályozzák. Szeretnék eh, rámutatni, hogy nagyon hiszünk a sok szereplős párbeszéd eh, előnyeiben. Két konkrét példa van, az egyik az I-15-ök kezdeményezése, 400 szakértőt vontunk be ebbe a munkába, 150 könyvet bocsátottunk ki a különböző témákban, a szabályozás, a versenypolitika, innováció, stb. Egy további példa pedig a Global Alliance for Trade Facilitation, tehát a kereskedelem könnyítés érdekében a globális stratégia. Számos területen dolgoztunk, például Kolumbiában létrehoztunk egy kockázat alapú felügyeleti rendszert az élelmiszerek vonatkozásában, Marokkóban pedig optimalizálni akarjuk a határmenedzsmentet. Itt van egy referencia, egy, rámutatnék arra, hogy kik vettek részt ebben a munkában, valamilyen módon. Ez a dia bemutatja azt, hogy a tudományos élet szereplői jelen voltak, kormányok, intézmények, minisztériumok, különböző kontinenseket képviseltek, aztán közvetlen finanszírozók, aztán itt vannak a német szövetségi minisztérium, amely felel a fejlesztésért, az Egyesült Államok, a kormánya, a kanadai, holland, ausztrál kormányok is részt vettek ebben a munkában. Most pedig egy kicsit közelebbről megvizsgálnák, megvizsgálnék egy konkrét kérdést, hogyan gondolkodunk. Három fő terület, az egyik a digitális kereskedelem. Nagyon gyors a változás a technológiai területen, ez arra készteti az embereket, hogy a negyedik ipari forradalom tovább haladjon. A globális kereskedelem több mint két billió dollárt mozgatott meg 2016-ban, és a bővülés óriási. Azt kell látnunk, hogy egyre több személy eh, aratja le a gyümölcseit ennek, és eh, új, finan, eh, új pénzügyi inklúzióra is szükség van ennek érdekében, ezzel, és arra számítunk, hogy 2,8 billió dollárra nőtt 2014-ben ezáltal a világkereskedelem, azonban ennek vannak hátrányai. Például, ha megnézzük Afrikát, akkor mindösszesen 2%-át aratják le a globális kereskedelemnek. 4 milliárd embernek nincs hozzáférés az internetet egyenlőre, ez 75%-át jelenti a fejlődő országoknak. Az elkereskedelem egyenlőre még nem jelent mindenki számára tényleges realitást. A második nagy terület, amelyel foglalkozunk, ez a globális érékteremtési lánc platform. Ez általában nagyon fontos, és gyakorlatilag közvetítőkön keresztül folyik a kereskedelem. Ez természetesen költségcsökkentő hatásokkal járhat, a fogyasztók számára előnyökkel jár, az e- termelékenységet növeli, gyakor- a, gyakorlatilag az árakat csökkenti, és a fejlődést is elősegíti, a növekedéshez jár hozzá, és diversifikációt is lehetővé a gazdaságban. Azonban megint csak látni kell, hogy vannak hátrányai. Latin-amerikai és afrikai országok nem tudnak részt venni ebben a globális mozgásban, és csak inkább a legfejlettebbek részesülnek az előnyeiben. Emiatt aztán szociális és környezeti nehézségek keletkeznek, és ez hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság körében az elfogadottság csökken. A harmadik nagy, nagy pont, hogy egy kitekintés a jövőbe, megnézzük azt, hogy a Global Trade a globális kereskedelemmel foglalkozó díja mit mutatott a korábbiakban. Most egy összefoglaló jellegű következik mivel egyre kevésbé fogadják el a globalizációt, az együttműködés is egyre nehezebbé válik, emiatt mivel az elfogadottság csökken. A béke és a stabilitás a kérdés, tehát a diszkrimináló ö, ö, rendszerek alakulnak ki, a szabály alapú rendszerek megszűnnek, és egyre inkább az alkú alapú rendszerek kezdenek működni, és ez egy csomó új kihívással jár majd. Éppen ennek megfelelően a Future Council megvizsgálja azt is, hogy hogyan tudunk a jövőben fellépni, 2017 és 2020 között három forgatókönyvet állapított meg. Van egy pozitív, ez az első. Itt ez egy, az agenda jó része hazai, megfelelő pillérek alakulnak ki az oktatásban, a szakképzésben, stb. És az emberek alkalmazkodni tudnak a munkaerőpiacokhoz, mert a óriási változások lesznek. A második pillér, ez egy úgynevezett rossz pillér, kedvezőtlen pillér, ez azt jelenti, hogy negatív kontextus kíséri és egyoldalú megközelítés kíséri a kereskedelmet. Vám megállapodások születnek, igyekeznek befolyásolni a versenypolitikát, garanciákat kérnek, antidömping fellépés és egyébek következnek be. Majd egyébként meg továbbadom az előadásomat. A harmadik, a, egy nagyon csúnya szenárió, egy nagyon jó forgatókönyv, azt jelenti, hogy kölcsönös törlesztéseken alapul majd a a kereskedelem, valuta manipuláció következik be, és intézményileg igyekeznek kiszorítani a külföldi célket, ez a vto t is alássa majd. Ez azt jelenti, hogy a tanács, napja, tanács tagjai a kereskedelem fenntartása mellett teszik le a garas. Nézzük meg végül pedig az afrikai kontextust ebben az összefüggésben és természetesen Afrika szegény kontinens, kitermelő ágazatban dolgozunk sokat, és alapvető inputokat nem tud biztosítani a globális gazdaságra. Dörbenben májusban fogadtuk el egy megalapodást, hogy hogyan tudunk inkluzív módon növekedni, megfelelő kihívások jelentkeznek, majd a legtöbb Európa, az egyenlőtlenség és a szegénység határozza meg az országot egyenlőre. Meg lehetőséget kéne kínálni a kereskedelem növekedése révén Afrikának, és így az Európai Uniónak szeretnénk ajánlani, hogy tovább folytassák a tárgyalásokat a kontinensek közötti szabadkereskedelem továbbfejlesztéséről. Ennek ellenére el kell mondani, a meglévő kereskedelmi megállapodások ügyében is a polgárok érdekében kéne fellépni. A Global Shapers Community, amelynek a hashtag Open Africa címe, ahova írható, és itt konzultatív találkozók vannak, és a kérdés az, hogy az egy integrált Afrika hogyan tudna hozzájárulni a lakosai érdekében a fejlődéshez. Sokan félnek az integrációtól, ez mindenek előtt abból adódik, hogy egyenlőtlen esélyekkel versenyeznek az afrikaiak. Globális szinten azt látjuk, hogy a kakaóára csökkent, mint például Elefántcsontpart és Gána esetében ez súlyos következményekkel járt, illetőleg látjuk például Kongóban, hogy a globális értékteremtési lánc milyen hátrányokkal jár éppen ezért, vagy a kobaltot is említhetnénk, itt azt gondolom, hogy szisztematikus, komplex megoldásokra van szükség helyi, regionális és globális szinten. Tökéletes, köszönöm szépen. A lot of challenge. Huh? Um, and last not least, Mr. Utoljára, de nem utolsó sorban, Richard Kozul Wright az UNCTAD képviseletében a fejlődő országok szempontjából beszél a fejlődési stratégiákról. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide a szakbizottságba. Az volt a kérdés, hogy a kereskedelem mennyire alakítja a globalizációt. Az angol nyelvben ugye ez sok mindent felvethet, vagy különbözőképpen lehet értelmezni ezt a kérdést szerintem. Részben, és mind a két oldalról értelmezhető, de hát ez azért így, ahogy van, nem igaz és gyakorlatilag egy régi kérdés merül fel ismét, hogy vajon a kereskedelem a növekedés szolgálatában van-e, vagy sem. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy igaziból a közgazdászok sohasem egyeztek még meg ebben. Tehát nincsen közmegegyezés. Ami a globalizációt illeti, egy egymástól függő világban a gazdaságra gyakorolt hatása a kereskedelemnek vagy a kereskedelem politikának mindig a, nemzeti gazda, a nemzetközi gazdasági hatásoknak és a helyi hatásoknak egyaránt ki van téve. A 1970-es évek óta azt láthattuk, hogy nagyon nagy kihívásokat jelentett a globális gazdaságba való beilleszkedés, de hát bizony a beruházások azok kulcsfontosságúak a sikertörténetek kialakulása szempontjából akár Japánra gondolunk, akár Kínára vagy Dél-Koreára. De természetesen ezekben az esetekben ez azt is jelentette, hogy aktív politikai támogatás is kellett a sima öm, kereskedelem politika mellé. De ez már egy egészen más világ, amiben ma vagyunk. Ez egy hiperglobalizált világ, ahol óriási tőkék mozognak, és semmiféle korlátok nincsenek a pénztőke előtt, és ez így van mind a fejlett világban, mind a fejlődő világban. Gyakorlatilag ugyanez nem támogatta a mm, beruházásokat, nagyon alacsony az agregált kereslet, és egyre inkább minden függ a növekvő államadóság szinttől. Ez lehetőség is, de ugyanakkor kitettség is, főként a fejlődő országok számára. Ebből a szempontból mi úgy gondoljuk, hogy majd visszaállítjuk a jó útra a globalizációt, hogyha minél több piacot akarunk tovább liberalizálni, hát ez naív a legjobb esetben, de az biztos, hogy Danny Rodrik szerint ez semmiképpen sem megalapozott közgazdaságilag, és végül pedig én azt gondolom, óvatosan kell használni ezt a szót, de Paul Krugmantól mondom, azért ez mégiscsak egy nagyon veszélyes átverés. Adam Smith mindig is azt mondta, hogy a mm, szabad kereskedelem az egy utópia, és nagyon óvatosan kell alkalmazni, és semmiképpen sem politikai cél. Itt alapvetően négy problémát jelent szerintünk ez. Nagyon egyszerűsített, túlzó, nem erkölcsös, vagy nem igaz, és még ráadásul igencsak konfúz is mindez. hogyha a közgazdászok azt gondolják, hogy olyan nincsen, hogy mindenki számára pozitív hatással van a liberalizáció. Nos, hát innentől kezdve ugye a 1930-as években már tudtuk azt, hogy nincsen teljes foglalkoztatottság, nincsen tökéletes információ sem, és Paul Krugman is kimondta, hogy a 90-es évektől kezdve, sőt most is már kiderült az, hogy nem léteznek ezek, az, ala, ezek a premisszák, úgyhogy gyakorlatilag a polarizációhoz vezethet a liberalizáció, Louis és más közgazdászok szerint. Krugman úgy gondolta, hogy ez egy túlzás, és nem helyes állításokon alapszik az egész elmélet, tehát a liberalizáció, a protekcionizmus nem fogják meghozni azokat az újraelosztó modelleket, amikről beszélhettünk. Ugye itt Nobel-díjas közgazdászoktól idézek, úgyhogy erről ennyit. Danny Rodrigues véleménye alapján, akire már utaltam az előbb, a hitelesség hiánya is problémát jelenthet. A, az emberek nem hisznek a kereskedelmi liberalizációban, és itt megint csak arra utalnék, hogy nagyon negatív hatásai lehetnek az Egyesült Államoktól kezdve de a NAFTA vitáit is ide sorolhatnánk, nagyon rossz véleménye van a közvélemény ezekről a liberalizációkkal. Az emberek egymás, nem, illetve nem a, a cégek fognak egymással versenyezni, nem az országok, és természetesen nincs is tökéletesen működő piac, és nincsen tökéletes verseny sem. Gyakorlatilag a méret számít ebben az esetben, főként a nemzetközi kereskedelem világában, ahol a nagy cégek dominálnak. Gyakorlatilag egy százaléka a nemzetgazdaságokban működő felső 1%-a a cégeknek képes arra, hogy a nemzetközi piacokra globálisan kilépjen, és ott szereplőként meg tudjon maradni. Tehát itt a kérdés inkább olyan formában merül fel, hogy a nagy cégek hogyan tudják alakítani a globalizációt, és mit jelent számukra a pénzügyi globalizáció, és a pénzpiacokon hogyan lépnek fel. Persze különböző válaszok lehetnek erre a kérdésre. Van, aki azt mondja, hogy innovatív cégekről van szó, vannak, akik azt válaszolnák, hogy itt logisztikai előnyökről lehet beszámolni. Mások megint azt mondhatnák, hogy predátor módjára, tehát ragadozóként lépnek fel a piacokon, és az a helyzet, hogy valójában mind a három megvalósul a nagy cégek viselkedésére jellemző módon. Én most a legutolsóra szeretnék egy kicsit jobban rá világítani, ez a ragadozó vagy predátor megközelítés. A, az elmúlt évek során a közgazdászok odafigyeltek erre a jelenségre. Ezek a cégek ugyanis általában nagyon rövid távon gondolkodnak, óriási profitokkal számolnak, főként a fejlődő országokban, de a produktív beruházások csökkennek, nem akarnak kifizetni osztalékokat sem, és gyakorlatilag az adóparadicsomokon keresztül mentik ki a profitot. Ez pedig versenytorzító hatású, és nem gondolom, hogy csak a bankok lennének túl nagyok, vannak túl nagy cégek is, és a feltörekvő piacokon globális piacokon lehet tapasztalni ilyen szuperprofitot termelő cégeket. Ez egy ismert tény az akadémia világában, a szuperprofitok megjelenése. És végül ez a rövid távú és versenytorzító hatás mindenre árat ad a PPP tevékenységek, vagy az intellektuális, tehát a szerzői jogok lábbal tiprása is ide tartozik. Nos, hát ebben a világban az úgynevezett szabad kereskedelmi megállapodások gyakorlatilag csak felgyorsítják ezeket a tendenciákat, és bizony nagyon sok, nagyon nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyzet olyanná alakult, amilyen. Én azt hiszem, hogy itt le is állnék, és egy utolsó idézetet mondanék csak el a Csikágói Egyetem professzorától, aki mely egyébként egy rendkívül konvencionális gazdasági vagy közgazdasági műhely. Ők azt mondják, hogy itt egy ördögi körről van szó, amikor a politikai folyamatok és a nagy cégek összefüggéseiről beszélünk. Ez leginkább úgy néz ki, mint a 16. századi reneszánsz Firenze. Ez nem egy demokratikus, szociális Európa viselkedésének motorja. Köszönöm szépen. Okay, so clear message, I guess. Köszönöm, ez világos üzenet volt, úgy érzem. más tőkét 150 éve publikálták, csak hogy további közgazdásszal gazdagítsam a listát. Most a kollégáknak adok szót. Először Joachim Schuster egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nem megfelelő a kérdés. Természetesen ez a stratégia alakítani fogja a globalizációt. A kérdés az az, hogy hogyan. a piac láthatatlan kezére utá, utalni e, nem elégséges, hiszen ez be van bizonyítva, ami a fenntartható fejlesztési célokat e, illeti az ENSZ részéről, én ehhez tartanám magam. Tehát, hogyha um, pozitív hozzájárul szeretne tenni, akkor ezeket a célokat kell megvalósítani. A Trade for All uh, stratégia igazából uh, két dolgot köt össze. Egyrészt uh, a szabadkereskedelmi orientációt, viszont egy lehetséges regionalizációval, illetve megpróbál visszacsatolni az értékhez, mind a környezet megtartása kapcsán, mint a munkára történő kapcsán. Nem lehet azt mondani, hogy a hibát csak a a szabadkereskedelmi megállapodások jelentik, hanem további eh, politikákat kell bekapcsolni. Kína, a kereskedelmi politikát, eh, eh, stratégiai jellegű beruházás politikához köti, és ez sikeres. Nagyon sok kereskedelmi áramlatot a saját irányába irányít. Tehát fontos, hogy mi is próbáljunk meg eh, kísérő politikákkal megfelelő irányba indítani, és ezen dolgoznunk kell. Tehát vannak indulópontaink, a gazdasági, partnerségi megállapodások Afrikával eh, potenciált jelentenek. Fontos, hogy a kísérő politikáknál erősítenünk kell. A keleti partnerségnél nem jól csináljuk a dolgunkat, itt csak piaci, gaz, piacgazdasági szempontokat érvényesítünk. Köszönöm, Imrán kolléganő. Köszönöm szépen, és mindenkinek köszönöm a felszólalást. Nagyon röviden néhány kérdés merült fel bennem Wolf úrhoz a globalizációval kapcsolatban. Mindenképpen a kereskedelmi politikában is meg kell jelenjen az esélyegyenlőség problematikája. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Koszul Wright úrnak én is közgazdász vagyok, és nem is akarom a Nobel-díjas közgazdászokat megkülönböztetni megkérdőjelezni, de Kansa asszonyt sem akarom megkérdőjelezni. Tehát én azt gondolom, hogy itt a szegénységgel kell felvennünk a harcot, ő ismeri a legjobban ezt a helyzetet. Ön azt kéri, hogy olyan globalizáció legyen, amelyben Afrika is jobban részt tud venni a globalizációs törekvésekbe vagy a kereskedelemben. Természetes, hogy nagyon fontos a globalizáció a kereskedelmi politika szempontjából, azért vagyunk most itt. De ugyanakkor az újraelosztásban a nemzeti politikáknak van alapvető szerepe, és itt a következőkön kell elgondolkodnunk. A kevésbé fejlett országokban, miután sok minden hiányzik, állandóan csökkentik az adózást a multinacionális cégek számára. Semmilyen ország nem fogja ezért megoldani ezt a problémát egyedül. Ez egy drámai helyzet, mert pont ezeknek az országoknak lenne szüksége sokkal több adóbevételre, hogy az oktatási rendszert és az egészségügyi rendszert megvalósítsák, vagy felépítsék, hogyan lehet nemzetközi szintéren jobban fellépni ezen országok megsegítése érdekében. Köszönöm, Mária. Köszönöm. Nekem is lenne egy kérdésem, elég direkt módon. Richard beszélt a hiperglobalizációról, amelynek értelmében nem csak egyenlőtlenségek alakulnak ki az észak és a déli féltekek között, hanem az északi féltekén belül és a déli féltekén belül is, és emellett pedig versenytorzító hatások is megjelennek. Én azt gondolom, hogy azok, akik a az ilyenfajta egyenlőtlenségek ellen harcolnak, világosabb szabályrendszerek mentén működő gazdaságot szeretnénk. Ilyen kontextusban mire lenne szükség, milyen garanciákat kellene beépíteni a kereskedelmi megállapodásokba, és másodszorban pedig milyen előfeltételekre van szükség egy-egy kereskedelmi megállapodás megkötése előtt. Amikor a Trade and Development-ben olvasom, nem csak kereskedelemről van itt szó, hanem vannak azért olyan alapelvek, olyan előfeltételek, amelyeknek teljesülnie kéne a szerződések megkötése előtt. Dartmouth úr. Köszönöm szépen. Számos kérdésem van. Kozórák ezekkel foglalkozó, a foglalkozó. Feltétlenül jó dolog ez a szabadkereskedelem. Én erről ezt gondolom, igen, de most már kételkedem bennem. A szabadkeres kereskedelemnél még, jobban, még több szabad kereskedelem? feldolgozó e, ipar áttelepülése e, egy természetes konzekvencia. És mindig jó, e, hogyha a szolgáltatóiparban nem jól fizetettek a munkahelyek. Ez a szabadkereskedelemnek következménye nem sok szó esett a szolgáltatásokról, hogy ezek kapcsán a VTO mennyire hatékony a szolgáltatások lefedésében. Wolf megnéztem az ön életrajzát. Ön azt mondta, hogy ha TTIP-ek keresztül mentek onnan, akkor ez egy világszabályozó struktúrával válhatott volna nem csak jobb oldalon ülök, mint én, bal oldalon ülök, és úgy gondolják, hogy ez a KKV életét megnehezíti, tette volna, és a, a nagy cégek e, lobbiztak volna, a, hogy megnehezítsék a kkv helyzetét. Kuzul Rájtúr szólna e, erről néhány szót. Önök nagyon elegáns vendégek, de emlékeztetnék arra, hogy az Európai Unió protekcionista konstruktum, hogyha támogatják a szabadkereskedelmet, akkor nem kéne, hogy támogassák az Európai Uniót. Uh, I have to leave in. Uh, it's five. It's uh, five. I have a train at five. Yeah. two questions. Yeah, and perhaps one question from my side. feltennék egy kérdést. Említették az USA pozícióját, illetve a multicégeket, a torsztelenes szabályozásokra is összpontosítanunk kell, a Rockefeller ellenes szabályozásokra, mint az elmúlt évszázad. Elnézést, hatkor megy a vonatom, amit el kell, hogy érjek. Az utolsó kérdés reagálva, Trösztelenesség visszakerült tárgyalasztal az USA-ban is, hogyha követjük a logikát, akkor fontos, hogy legyen egy globális versenyhatóság. Ez nem fog hamar bekövetkezni, de hogyha azt a logikát vesszük, akkor ez így néz ki ami pedig a politikai vetületeket illeti mindaz kapcsán, amit én mondtam. Én Brad Delont támogatom, ő pragmatikus experimentalizmusnak nevezte, ez a politikai döntéshozatal alapja, és az USA-ban a Hamiltoni hagyományra utalt, én a kelet-ázsiai tapasztalatokra utalnék a második világháború után. A pragmatikus experimentalizmusnál eh, megfelelő politikai térre van szükség, tehát minden szemállapodásban ezt tiszteletben kell tartani, és a legtöbb eh, politikai politika megállapodásra ez nem igaz, amelyek túl szigorúak voltak, és a fejle, fejlődő országok opcióit megnyírbálták, amelyekről tudjuk azt, hogy beváltak a múltban. A második pont megfelelő kereskedelmi politikát nem lehet egy olyan világban folytatni, ahol a pénzügyi áramlatok nem stabilak. E Keynes és ezt gondolta, és jó kereskedelmi politikát nem lehet megszorítások idején sem végezni. A megszorítások és a kereskedelmi liberalizációjának kombinációja két dolgokhoz vezet, az instabilitáshoz és az egyenlőtlenséghez. Az elmúlt 5-6 évre ez igaz, tehát a megszólítások ideje nem élt jó a kereskedelmi politikát végezni. Makrogazdaság intézkedések van szükség a nyitáshoz, ipari politikákra is szükség van. Afrika az elmúlt évszázadban többet, több áruval kereskedett, de nem a jó megfelelő árukkal. fontos, hogy az iparját erősítse, és egy nyitott kereskedelmi rendszeremből nem profitálhat, kivéve, hogyha diversifikált az ipari alapja. És ezt nem lehet megoldani a piacok megnyitásával, a nemzetközi megállapodásokhoz, együttműködésekhez. Ez csak rendszeres kapacitás építéssel lehet kialakítani. Köszönöm. Elnök, Wolf úrnak is távoznia kell, néhány percre megadom neki a szót. Uh, trade negotiators. A kereskedelmen tárgyak gyakori kérdésekkel foglalkoznak, és az egyik pont, ami napirenden szerepel, a Buenos Aires-ben a miniszteri találkozón, a halászati támogatások szabályozása. Nem egy olyan kérdésről van szó, ami megosztja az éjszakat és a délet, hanem akadályozza a déli részt. A fejlődő országokat ez ugyanúgy sújtja. Nem tudom, hogy Keynes félte a halaktól, de mi félünk, és az óriási támogatások környezet kárára és fejlődő országok kárára halásszák ki a halat. Egy további munka, amit végzünk, Én a gyapott termelőkkel dolgozom Csád Mali Benin és Burkina Faszóban, tehát az ő szövetségükkel, és mindenki Tökéletesen e, a technikai fejlesztési segítséget nyújtson a termelők e, a termelő országokban, ezekben a nagyon szegény országokban. Mindegy, hogy gyapott termelőke, vagy gyapott e, előállítók, vagy feldolgozók. Ami a digitalizált forradalmat itt is van egy megosztóság, Pakosztán, Kosztarika, Nigéria úgy érzik, hogy illetve ők hisznek a digitális világ nyitottságában, illetve a fejlesztési segítségnyújtásban két éven pakisztáni egy nagykövet azt mondta nekem, hogy Pakisztán van a webhez a hozzáférés nulláról a felnőtt lakosság fele hozzáfért. Ez mit jelent? Mindegy, hogy az USA középső pontján, tehát vagy fejlődő országokban, az a fontos, hogy nagyon fontos, hogy be lehessen kapcsolódni a nemzetközi kereskedelembe, és nem mondható el az összes nagy cégről, hogy gonosz, mindegyik gonosz volna. Az eBay és mások uh, platformok, amelyen uh, bárki globális módon uh, felkínálhatja a, a cikkeit, tehát a nemzetközi piac bővül, és nagyon sok makrovállalkozást nő vezet, tehát itt gender ügyek is felmerülnek, tehát óriásak a lehetőségek, hosszú időre lesz szükség, eh, amíg eh, érkezünk oda, az urugvái fordult 90-ben szerették volna lezárni, de 94-ben sikerült lezárni. Nem pusztán szabadkereskedelemről van szó, hanem tényleges problémákról, a piachoz való hozzáférési lehetőségekről, amelyekhez sokan hozzáférnek. Örülök, hogy itt lehettem, és elnézést, hogy távoznom kell. Köszönöm a részvételt. Sure that we stay in contact Biztos vagyok abban, hogy a ebben a témában még kapcsolatban maradunk és találkozunk. Parancsoljon, Kanca asszony. Köszönöm szépen. Egy néhány kommentárral reagálnék. Arra fókuszálnék arra a kérdésre, hogy mit kéne tennünk a globalizáció útján, hogy Afrika kibővíthesse a kereskedelmét a statisztikákból indulunk ki, és az előttem szólók is említettek egy néhány dolgot, ebből indulok ki, hogyha szabadkereskedelmi megállapodásokat kötünk, és ezzel próbáljuk afrikai kereskedelmet bővíteni, erősíteni, hát ez egy felvetés, hogyha az iparosítás az Afrikai Fejlesztési Bank megalapítja, hogy egy százaléknál alacsonyabb, egy százalék alacsonyabb a világkereskedelem az ipari termékek aránya afrikai exportként, és 16 százaléknál tart Dél-Kelet-Ázsia. Aztán a közlekedés infrastruktúra az ENC vizsgálata alapján 12 bezárt ország van Afrikában, akiknek nincsen tengeri kapcsolatuk, ők Nyilvánvalóan kezelniük kell ezt a kérdést, infrastruktúrális felvetések vannak, mert bezárultak az országok, hogy nem tudnak kereskedni, el kell jutniuk a tengerpartokra az árókkal. Ha megnézzük a kis és középvállalatokat, hogyan tudunk képességeket fejleszteni, kis és középvállalatok, hogy a regionális, a globális ellátási láncok részesei lehessenek, ugye a kapacita, kapacitások gyenge, és igazából mit tegyünk, hogy megvárjuk, amíg felzárkóznak, vagy próbálunk tenni valamit a lakosság, amely a kisvállalkozói szinten dolgozik, az informális ágazatként működik mindenek előtt, nők dolgoznak, egy proaktív befektetési politikára van szükség, hogyha ezt fel akarjuk, be akarjuk zárni. Egy kicsit pozitívabb is lehetek, persze a fiatal afrikaiak már sokkal aktívabbak a digitális gazdaságban, mert rendelkeznek megfelelő kapcsolatokkal, be vannak kötve és Európa egy digitális kerepe, keretet alakít ki, amelyik nem protekcionista, akkor ez megkönnyíti a kereskedelmet. A digitális vonal Afrika és Európa között ez lenne a legnagyobb segítség utoljára, de nem utolsó sorban felvetődött a pénzek mozgása, honnan jönnek a befektetések egy nagy tanulmányt készítettünk az illegális pénzmogásokról Afrikában, itt a transferárakról, az adóelkerülésről is beszéltünk, és érdemes megnézni az eredményeket, mindig ezt csináljuk és egyszerűen be kell zárni ezeket a kiskapukat, és jobban együtt kell működni. Adott esetben olyan forrásokat is találunk majd, amelyel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a, a termelői aspektus erősödjön Afrikában, és így tökéletesíthetjük majd a szabadkereskedelmi kapcsolatainkat, és a globalizációnak is nyertesei lehetünk, és akkor összességében egy, egy egyensúly alakul ki. Azt hiszem egyértelmű volt az állásfoglalása. Összefoglalásra Szájfi asszonyt kérem meg. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetetet szeretnék mondani az összes felszólalónak. Nagyon gazdag volt ez az eszmecsere, és írta eh, a kihívásokra. Ahogy ma délután elhangzott, a nemzetközi kereskedelem feltételei két éve jelentősen megváltoztak új kihívásokkal szembenézni az Európai Uniónak. Éppen ezért stratégiánkat át kell tekinteni, annak érdekében, hogy felépésénket a különböző célokhoz igazíthassuk. Ezek az új kihívások egy új kontextusban jelentek meg, amely változott, és továbbra is átformálódik. Mindez a kereskedelmi rendszerben meghatározó szerepet töltött be második világháború óta. Trump Amerikája elutasítja a multilateralizmusot, nem tartja tiszteletben multilateralizmus megállapodásokat. Wolf úr nagyon érdekesen beszélt erről. Az ázsiai kontinens versenyképességét erősíti, és szeretné a nemzeti szabályozásokat maga is alakítani. Még akkor is, hogyha az Európai Unió az első kereskedelmi erő marad, 1950 óta pusztán 10%-et teszik ki eh, a világ GDP-nek. Fontos, hogy egységesek maradjunk, hogy megőrizzük az erős Európát a nemzetközi szintéren. A mai viták felhívták a figyelmet arra, hogy nagyon fontos javítani a megállapodások megvalósításában, azért, hogy ebből mindenki profitálhasson, és igazságos kereskedelem valósuljon meg. A 11. miniszteri konferenciára került sor, és támogatnunk kell a nemzetközi szervezetet, illetve a multilaterális szabályok erősítését. A második világkereskedelmi nap, amelyet az INTA szervezett, azt gondolom nagyon hasznos volt szervezet, és jelentős tevőként néhány előre térnék ki, mindenkinek köszönetet mondanék, az előadóknak a nagyon értékes hozzájárulásaikat köszönöm. And also from my side, thanks. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a résztvevőknek a vitában. Ez nem a vita végét jelenti most, hanem ez egy félidős felülvizsgálat volt, és kapcsolatban maradunk. Köszönöm szépen! Okay, so, uh, dear colleagues, now we... Nos, kedves kollégák, visszatérünk a következő napi rendi pontra, ami a nyolcas számot viseli. További makroszinti pénzügyi támogatás Grúziának címet viseli ez a pont. És úgy látom, hogy többen távoznak. Igazából nem értem miért. So, uh, point eight. Nyolcas pont. Azzal kezdem, hogy két hírt szeretnék átadni, az egyik jó, a másik nem jó. A rossz hír az, hogy Hannó Takulla elhagyja a szakbizottságunkat, a jó hír pedig az, hogy a számvevőszékhez megy. Ott lesz tagja a számvevőszéknek, gratulálni szeretnék, de még ő marad a felelőse a mostani pontnak ő az előadója ennek a témának itt a parlamentben, Hannu. Köszönöm szépen a gratulációkat is, elnök úr, de március 1 még maradok, addig ki kell bírni velem, tehát három hónap, és remélem, hogy még lesz egy néhány jó pillanatunk a következő hónapokban abban bízom, hogy ebben az ügyben is azért haladni tudok majd a következő hónapokban. Ez természetesen a másik eh, német eh, fiú kezében van, aki a, ott az elnök, tehát a két eh, német a szerény finis, finn fiú a németek kezében van. Ő, tehát akkor el is jutok a pontra. Harmadik alkalommal készítő javaslatot az Európai Bizottság Ruszköztársa kormányának kérése alapján. Az első, itt 45 milliót javasol támogatásként, ebből 10 milliót hozójárulásként adjuk, és 35 milliót pedig hitelek formájában Grúzia a keleti partnerséghez tartozik. Geopolitikai szempontból nehéz helyzetben van az elmúlt években a Lári is veszített az értékéből, és ez nagyon komoly adósságot is hárított az országra. A gazdaság export szintje is csökkent, a GDP növekedése a mindenek előtt a befektetések útján javult, van, nagyon sok problémájuk van, épp ezért, vagy ennek ellenére komoly támogatásban részesült az ország, és a központi bank igyekezett kézben tartani a helyzetet, megfelelően szabályozni. Grúzia egyébként megfelelő eszközöket kap a stabilizációhoz is, a javasolt finanszírozás az Európai Unió részéről arányos, és és a megfelelő segítséget nyújt Grúziának, hogy stabilizálják a jövőben a gazdaságokat. Remélem, hogy az Európai Bizottság támogatni tudja ezt, amire javaslatot tettünk a többes pénzügyi keretben, és szorosan együttműködünk az AFET bizottsággal. Örülök, hogy az AFET beli kollégáim is jók voltak. Mamikins kollégával működünk együtt Grúzia ügyében, és ő hát a terepet is jól ismeri, hogy mi történik az adott országban. Úgy gondolom, hogy helyes irányba indultak el, és Grúziáról tudni kell, hogy igencsak jó hiszemű társadalom. Köszönöm szépen. Ezek után az AFET előadója kap szót. Mamikinc úr az AFET nőjön. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Állandó elődője vagyok a Grúziának az AFET-en belül. McAllister úr megállapodott abban, hogy szorosan együtt tud működni a két szakbizottság ebben a témában. témában természetesen nagy öröm számomra is, hogy Hánó Takola úrral együttműködhetek, és az Európai Bizottsággal is gyümölcsöző üléseink voltak, és egy jó néhány kérdést feltettük nekik, amelyek felmerültek. Mindenek előtt gyakran felmerülő pont már több ilyen vita során az Európai Bizottságtól kértünk visszaigazolást a, a szándéknyilatkozat ügyében, amelyben megnézzük, hogy milyen lépéseket tesz az ország, hogy megkapja a szükséges támogatást, a második pedig a külügyi szolgálat értékeli a politikai feltételek megvalósulását egy ilyen segítségnyújtáshoz, és intézményi reformról beszélünk Grúziában, és a következő pending a legutóbbi rendeletből, illetve milyen következtetéseket vonunk le, hogyan valósultak meg az eljárás. Szeretném elmondani, hogy az AFET gyorsan kíván dolgozni, hogy az időben véleményt adjunk az önök szakbizottságának, és Hanó úrnak is köszönöm és a munkát, és hát remélem, hogy be tudja fejezni ezt itt az Európai Parlamentben még Wenkler úr az első hányék előadó. Köszönöm szépen, elnök úr, egy néhány másodpercet szánnék én is arra, hogy önök csatlakozzak, hogy Hanno Takulának gratuláljak. Biztos vagyok abban az Európai Parlament képviselői közül az egyik, aki a sokak közül már, akik egy más európai intézményben öregbítik a hírnevünket és gratulálni szeretnék fedbeli kollégánknak is, aki a társ előadója ennek a dossziénak. Úgy gondolom a legfontosabb elemeket el is mondták, amit mi gondolkodunk, amit mi gondolunk az az, hogy fontos dolog, világossá tették a szándéknyilatkozatban, hogy mire van szükség, a kondicionalitást, a feltételek kérdését tisztázni kell, hogyha egy ilyen makroszintű pénzügyi támogatást adunk, akkor ez eh, valaminek teljesülnie is kell. Hogyha megnézzük a grúz helyzetet, akkor azt látjuk, hogy <clears throat> általában eh, helyes irányba indultak el, de hát nyilvánvalóan további javulásra van szükség számos aspektusban kezdjük például a jogállamiság kérdésével, intézményi reformok is elhangzottak már a gazdaság területén, amik fontosak lennének. Az említett MFA, a makro szintű pénzügyi támogatás éppen ezt igyekszik kezelni, az általános gazdasági helyzeten igyekezünk javítani, ez ebben a kontextusban úgy gondolom, hogy kiegészítő jelleggel lépünk fel. Egyrészt kiegészítjük a további fellépésünket, ö, ö, Grúziában és az EU-Grúz társulási megállapodás értelmében folyosítjuk ezt a pénzt. Abban bízunk, hogy kedves kollégák, hogy mm, az Európai Bizottság értékeli a helyzetet a szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtása kapcsán, és eh, amikor végrehajtjuk a programunkat, ez említett makroszintű pénzügyi támogatás vonatkozásában, akkor tényleg a hatékonyság területén komoly fejlődést látunk majd Grúzia és EU eh, eh, e kapcsolatában a társelőadókat, tehát támogatjuk, és támogatjuk a folyamatos haladást ebben az ügyben, itt az Európai Parlamentben. Szádi úr, köszönöm szépen. Nagyon érdekel személyesen is Grúzia Januárban jártam ott, és két hét múlva megint utazom, tehát közvetlenül ismerem a helyzetet első kézből, hogy úgy mondjam, ez egy olyan ország, amely rendkívül fontos számunkra, és szerintem érdemes időt szánni arra, hogy foglalkozzunk ezzel az országgal. Itt az Európai Parlamentben is foglalkoznunk kell vele, tehát én csak egyetértésemet tudom kifejezni az Európai Bizottság javaslatával, nem első alkalommal kerül erre sor. A makro szintű pénzügyi támogatás nem erőször merül fel. Grúzia kapcsán ez az ország nehéz helyzetben van, sérülékeny is, nem csak politikai, hanem gazdasági szempontból is sérülékeny. Éppen ezért szerencsés dolog, hogy intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy tovább stabilizáljuk az ország helyzetét. Természetesen vannak dolgok, amiken javítaniuk kell, jobb visszajelzést várunk a tényleges eredményekkel kapcsán a fellépéseink után. Persze tudom, hogy krónikusan kérjük az írásos jelentéseket, és az erőteljes monitoringra is törekszünk. Talán Gyakrabban kéne a bizottságot megkérni, hogy jelentést készítsen, számoljon be nekünk, és magyarázza el, hogy valójában mi történik. De összességében minden, rendben vannak a dolgok, ezt a frakcióm nevében mondhatom, és hát természetesen az AFED-ben is képviseljük a véleményünket, és összességében pozitívan látjuk ezt a támogatást. Köszönöm szépen, Szárdi úr. Úgy tűnik, hogy egy új század kezdődik az AFET inta kapcsolatokban, az új korszak, hogy úgy mondjam, és ez biztos jó jel. És folytatni tudjuk az ilyen szellemben megfogalmazó munkát Tármoról. Mi ezt nem támogatjuk nem gondoljuk, hogy ez jó lenne. Egy újabb ország fog majd az Európai Unióhoz pénzért kunyerálni, ödni. De személyesen szerettem volna gratulálni Takkula képviselőnek, amiért kinevezték a számövőszékhez. És 1975 óta nem tudom, hogy az ő életútja az őt kvalifikálja e-, ehhez a feladathoz. Szerintem jó azt hallani, hogyha tudjuk azt, hogy pontosan hogyan költik el ezeket az alapokat. Én azt gondolom, hogy ez elképesztő, hogy az Európai Unió mennyi pénzt síbol át ezekbe az országokba. De igaziból senki sem bízik abban, hogy itt ténylegesen jól költik el ezeket az összegeket. Hogyha hiszünk ebbe az egész rendszerbe, akkor pont attól kellene aggódnunk, hogy például a finn adófizetők pénzét, amikor átsíbolják Grúziába, akkor azt tényleg jó célokra költik el részben itt van ez a pénz, de még hogyha a pénz véletlenül jó helyre került volna, akkor is ugye itt nagyon sok alapról beszélünk egyszerre, és a, tulajdonképpen a grúzok arra költetik a pénzt, amire csak gondolják, hogy költhetik. Pontosan az a fontos, hogy ezeknek az alapoknak, tehát a, a Grúziába érkező pénzeket megfelelően monitorozzák. Ez lenne itt a feladat. Köszönöm szépen, Maus úr. Természetesen meg fogjuk ezt a kérdést majd vitatni, amikor majd Nagy-Britanniával kell vitáznunk a következő um, pénzügyi keretről. Takula úr. Tényleg nagyon fontos az, hogy azt monitorozzuk, hogy hová is megy ez a pénz. És ebbe egyébként nagyon kemények voltunk. Tényleg tudnunk kell azt, hogy hová megy ez a pénz. Nem mondhatjuk azt, hogy az Egyesült Királyság mondjuk, amikor kilép az Európai Unióból, akkor majd több mint 300 milliót fog megspórolni az NHS. Hát itt konkrét tényekre alapozva és nagyon szigorú szabályok mentén kell ellenőriznünk a pénzek elköltését, Az, hogy milyen módszerekkel akarjuk mindezt megtenni, arról lehet persze vitázni. Hát akkor majd a bizottságnak lesz most ebben szava. Megadom a szót a bizottságnak, és az én részemről is van egyébként egy kérdés. és a kondicionalitásra vonatkozik. Azt hiszem, hogy csak 5 esetben a 15 vizsgált esetből volt megfelelő a monitorozás és az implementáció. És Grúzia esetében ezt jobban meg kell vizsgálnunk. Köszönöm, Líze úr. Köszönöm szépen. Gríze úr vagyok, és az ECFIN-től jöttem, az Európai Bizottságtól. A különböző tagállamok, a különböző képviselők elmondták a véleményüket, megpróbálok most először a feltett kérdésekre választ adni. két döntésről van szó, amelyet szeptember 29-én jelentettünk meg, és egyébként már Takula úr jelentésében is szerepel. Mindez köszönjük szépen egyébként neki a munkáját. és mind a két kérdés egyébként a négyes, napi, illetve négyes pontra utal, hát, hogy két összegben fogják átutalni ezeket a pénzeket, és a megfelelő feltételek teljesülése mentén. Elnézést kérünk a problémákért, vagy a hibákért, és majd korrigendumot fogunk kiadni hamarosan. Ezt majd megteszik a társ jogalkotók. Most pedig nézzük a konkrét javaslatot. Sokkal egyszerűbb lett az egész javaslat, Görögor, Grúzia nagy igényeket támaszt az IMF programmal kapcsolatban 2017-2020-as időszakra nézve, és fontos azt látni, hogy hol vannak Görög, Grúzia gazdaságában a problémás területek, az egyik a deficit, aztán az, hogy külső tartalékokat kell képezzen, illetve nagyon sok átmenetet kell megvalósítania. Ennek a programnak most az a célja, hogy az IMF-en belül megvalósult programot kiegészítse, és ha ez jól működik, amit egyébként megerősített nem olyan régen októberben az első felülvizsgálat. Azóta is egyébként szoros együttműködésben dolgozunk az IMF-fel. Természetesen azért itt mozgástére van szükségünk, és decemberben lesz majd döntés az IMF-en belül, ami azt mutatja, hogy az IMF egyébként nagyon nagyra értékeli ennek a programnak a megvalósítását. Tehát elégedett vele. A kérdésekre szeretnék most rátérni, illetve arra, hogy egy egyetértési memorandumot írt alá az Európai Unió és Grúzia, és a politikai feltételek teljesülnek, Tbilisi-ben jártunk három héttel ezelőtt, egy felderítő misszió keretében, és a társogalkotók hozzájárulásával négy területet vizsgáltuk meg. Az egyik a közpénzek felhasználására vonatkozik, ami természetesen a megbízhatóságot is vizsgálja és ennek az a célja, hogy a finanszírozást monitorozni lehessen, hogy ne rossz célokra költsék el. A külső finanszírozási krízis vagy válság a második terület. Ez azt jelenti, hogy a projektek támogatását nem lehet egy konkrét dologra elkölteni, vagy csak egy kérdésben elkölteni, és mindezt a meglévő szabályok betartásával lehet csak elérni. A másik terület a pénzügyi szektorra vonatkozik. Ennek az lenne a célja, hogy a dollártól független legyen a gazdaság, ez egy nagyon kényes pontja egyébként az ottani gazdaságnak. A szociálpolitika a harmadik terület. A grúz kormány az országban egyre több erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy az ország fejlődését jó irányba terelje, itt az oktatás és az egészségügyi befektetésekre gondolok elsősorban. Exporttámogatás, ez kapcsolódik a DCFTA-hez is. Erről egyébként az árnyék jelentéstevő is beszélt már, és Ezt okosan kell megvalósítani, és megfelelő időkeretekhez kapcsolódóan. Tehát itt az idő, azt hangsúlyozom, hogy ez egy nagyon fontos aspektus, mert a DCFTA egy hosszú távú elkötelezettséget jelent, és az implementáció több évet is igénybe vehet, miközben az MFA egy krízis kezelő vagy válságkezelő eszköz, és ilyen és ilyenként kell azt értelmezni, sokkal rövidebb távon kell alkalmazni. Tehát ezeket a gondolatokat fiatal, vagy komolyan vettük, és megfelelő időben kell majd teljesíteni azokat a feltételeket, amelyeket megszabtunk. Az egyik ilyen például a vállalati jog, amelynek révén a vállalkozási formákat megfelelő jogi keretek közé lehet majd szorítani. Ez egy példa. Aztán a politikai előfeltételekről is beszélnék. Alkotmányossági reform, ez is éppen folyamatban van Grúziában. A bizottság egy jelentést is közre adott, amely alapvetően pozitív értékelést tartalmaz, és a bizottság és a külügyi szolgálat véleményét figyelembe véve tényleg a bizottsági javaslatok megvalósulásáról számolhatunk be. 2008-ban volt az első ilyen javaslat, és 2013-ban a második, és a másodiknak most nemrég lett egyébként vége ennek az évnek a során. De egyelőre erről még nincsen ex post értékelés, egy kicsikét több időt kell hagyni. És Fontos az, hogy megfelelő gazdasági jellegű adatok alapján tudjuk az értékelést elvégezni. Természetesen odafigyelünk erre a kérdésre, és mindenki számára közére, közé fogjuk tenni ezeket az adatokat, tehát mindenki számára ez hozzáférhető lesz. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az expost értékelésbe ezt beépítsük. Azt hiszem, hogy a következő héten lesz a találkozó, amelyet majd az MFA-jel kapcsolatban megtartunk, és Reméljük, hogy itt tulajdonképpen az önök kérdéseire majd ezután választ tudunk adni kimerítő módon. Az Európai Számvevőszék is nem olyan régen két országot említett meg, Tunézia és Ukrajna, amelyeket európai támogatást élveznek, és Mind a két jelentés alapvetően pozitív, még a kondicionalitás és a feltételek teljesülésével kapcsolatban is, vagyis a tavalyi tavaly közzétett értékelés alapján ezt mindenképpen elmondhatjuk, és tulajdonképpen ott elismerést kapott az a tény, hogy a kondicionalitás megvalósul. Természetesen itt a politikai ö, környezet is nagyon nagy hatással van a helyzetre 2007 és 15 közötti időszakban ö, volt egy programunk, hát azóta nagyon sok minden megváltozott, ugye ezt nem kell most itt ö, elemeznem. Ez a kondicionalitásra is természetesen hatással volt. És még egyszer köszönöm szépen a javaslatokat, és azt, hogy támogatnak bennünket, és reméljük, hogy az AFED szakbizottság elfogadhatja minél hamarabb ezeket az anyagokat. Köszönöm szépen! Takula úr. Összefoglalná? I think I don't have anything to add now. I... Most nem szeretnék ehhez eh, hozzáfűzni semmit. Azt gondolom, hogy jó irányba mennek a dolgok. Rendben, mondja az elnök. A módosító benyújtásának határideje január 10-e, az Intában pedig Február 20-án fogunk szavazni. Most pedig szünetet tartunk. 6 perc, 5 perccel 6 óra előttig. Kérek mindenkit, hogy 6 óra előtt 5 perccel legyen itt. És akkor folytatjuk az ülést.